On commence par le rapport de Monsieur Lundgren. Lundgren úr jelentésével kezdjük. Bizonyos közúti járművek áruszállítók sofőrjeire vonatkozó a képzés, illetve um, jogosítvány megszerzése. Lundgren úr, megadom a szót, és Utána pedig az Európai Bizottság kapcsolat. Szólt Itt van az Európai Bizottság, ugye? A legjobbak a legvégén érkeznek. Köszönjük szépen Simon úr, hogy itt van velünk. Monsieur Lundgren? Lundgren úr, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát ez az első komoly feladatom, és valószínűleg az egyetlen is marad a tegnapi tárgyalási fordulót illetően, és úgy tűnik, hogy a nagy témákat megkapják a nagy frakciók, mi meg a kicsikken csámcsoghatunk, de meglátjuk, hát látva itt is előrébb jutunk. Ugye egy irányelvről van itt szó, a járművezetők képzésével kapcsolatos dosszéről, és szeretném először elmondani, hogy üdvözlöm a javaslatot, hiszen a járművezetők készségeinek a javításáról szól az ő javaslatuk, illetve ennek a harmonizációjáról EU szerte a jár, járművezetők fogékonyságának a növelése, a kockázatokkal szemben a járművek és maguknak a, magának a közlekedésnek a biztonságosabbá tétele is nagyon lényeges. Az egyenlő versenyfeltételek teremtése a vezetők képzése révén. Úgyhogy alapvetően elégedettek vagyunk a javaslattal, nagyon sok változtatást nem is javasolnék, azonban megemlítenénk a safeguardokat, a képzéseket illetően, amelyeket Svédországból is ismerünk. Általában egy tanúsított képző az, aki ezeket a továbbképzéseket irányítja. A hands tehát ott a gyakorlatias képzés tulajdonképpen pótolhatatlan, ami egy vezetőiskolában elengedhetetlen. Aztán a tagállamoknak meg kell adni azt az alternatívát, hogy 4520 kilóig eh, B kategóriá jogosítványá vezethessék ezeket, vannak olyan tagállamok, ahol eh, eh, más cégkétőzések vannak érvényben, és hát ez a tömeg nem nő kizárólag az alternatív üzemanyagok miatt nőne az ösztömeg, mondjuk az akkumulátorok miatt, akkor lenne megengedett a súlynövekedés. Aztán ott vannak az extrém időjárási körülmények, nagyon magas, illetve alacsony hőmérsékletek, esőzés, hó, fagy, az Alpok régiójában mindennapos történet, ott a, a hóláncok alkalmazása adott, más országban nem feltétlenül. És ezeket 30 perc alatt mint tudást át lehet adni a vezetőknek. Már vannak létező nemzeti nyilvántartások, és a kompetens nemzeti hatóságoknak kell majd az információkat begyűjteni a járművezetőknek a felkészültségéről, képesítéséről, és azt gondolom, hogy az adatbázisokkal a hamisított tanúsítványok és járművezetői engedélyeknek a visszaszorítása is lehetővé válik. A bizottsági javaslat nem teljesen világosan fogalmaz számos területen, és ehhez más interpretációs lehetőségeknek a teret az egyes országokban is pedig nem jó. Lundgren. szépen, Lundgren úr. parole Madame Most pedig az árnyék jelentés tevő kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Öngren úrnak először is szeretnék köszönetet mondani. hiszen tapasztalt járművezetőként ő nagyon jól ismeri a követelményeket, a szükségleteket a szektorban, módosítási javaslatokat is felvázolt, amelyek szükségszerűek. Ahogy Lundgren úr elmondta, ennek a az irányelvnek a célja az az, hogy a modern képzési rendszereket ki tovább javítsa. Arról is szó van egyébként, hogy attraktívábbá tegyük ezt a szakmát, különösen a fiatalok körében. Aztán a, a jogosítványok kölcsönös elismerése is egy lényeges pontja ennek a dokumentumnak itt az EU-n belül. Nem folytattak még tárgyalásokat a sedók, egymás között. Ennek ellenére pozitívan értékelem, hogy a három és fél tonnánál nagyobb tömegű járművek kizárásra kerülnek a hatály alól, különösen, hogyha azoknak a tömeggel még tovább nőne az akkumulátorok révén, az elektromos meghajtással a CO2 kibocsátás is hamarabb elérhető, ez mindenképpen hozzá fog járulni ehhez. Lényeges volna az is, hogy az irányelv hatájából személyeket, bizonyos személyeket is kizárjunk, amelyeknek a jogosítványa vagy a szakképesítése még csak gyakornokságra terjed ki, tehát még nincsenek meg ezek a tanúsítványok, amikor egy autóvezető, oktató egy időben tartózkodik a jelöltel. Egy másik megjegyzés is nagyon fontosnak véltem, például a képzéseknek a nagyobb hangsúlyozása, és a nagyon komoly időjárási viszonyok, összefüggése. Ez nem csak az északi országokra vonatkozik, hanem azokra az országokra is, ahol komoly havazások fordulnak elő, és ezáltal nyilván a közlekedési helyzetek is kialakulnak. Egy pár kommentárt engedjenek meg a képzések és továbbképzések kérdését illetően. Én beszéltem gyakornokokkal, olyanokkal is, akik oktatók, járművezetőkkel is, tehergépjárművezetőkkel is, és sok esetben az óra számokat illetően is túlhangsúlyos az elmélet, az elméleti rész, az e-learning és az internetes ajánlatok a tanulásra viszont hiányoznak. Verifikálni kell azt is, hogy a jelölt például az e-learning opcióból egyáltalán profitál-e. pszichofizikai lélektani adottságok, a soft skill-ek felmérése is elengedhetetlen lenne. Mire gondolok itt? Azok a fiatalok, akik egyrészt szakképesítést szereznek, akár hozzá is tanulhatnak a korábbi tanulmányaikhoz a továbbképzések során. Az öt éves továbbképzések öt évente eh, blokkosított formában, 7 órában ezek a lefektetett követelmények. Arra is utalás történik azonban, hogy néhány esetben nem csak 35 éves korig bezárólag vannak jelentkezők, hanem 50 pluszos korosztályúak is, akik a számára a frontális oktatási módszer hát nem igazán lenne kecsegtető. Lehet, hogy itt ezt az arányt le kellene felezni, és akár a napok számát is csökkenteni, vagy kiigazítani lenne ildomos. Tehát egy pár napra korlátozni ezeket a képzéseket. Aztán vannak különleges előírások a mezőgazdasági gépekre, az erőgazdálkodásban használatos gépekre, járművekre, amelyeket saját gazdálkodási célra használnak fel. A bizottság képviselője felé is feltennék egy kérdést, ez pedig az, hogy nem lenne-e jogos, vagy akár szükségszerű a vállalkozásokat kizárni, hanem mondjuk 100 kilométeres hatáskörben az árufuvarozást is, amennyiben ez nem a fő tevékenység. Tekintettel arra járműre, amelyről szó van az új realitásokhoz való adaptálás, az új környezekhez való adaptálás, a D-kategóriás járművezetői engedélyek. Hát ezzel kapcsolatban az a megállapítás, hogy a buszok vonatkozásában, amelyek 8 méternél hosszabbak, és 17 év kevesebb utas szállítanak, tehát ez a kör az, amelyekre érvényes lesz a hatály. Én hallottam olyat, hogy a 8 méternél hosszabb és 22 utassal is közlekedő buszokra is hatályos lesz-e majd a dokumentum. Nem tudom, hogy ez problematikus lesz-e, vagy problémás lenne, hogy megmaradjunk a 8 méternél, és inkább csak az számot igazítsuk-e ki. Ez lehetséges-e, mégpedig akkor 17-22-re növelve ezt. A képzések és továbbképzések, hogyha biztonságról van szó, akkor én úgy vélem, hogy a magasabb óra szám, a kockázati menedzsmenttel és a kockázatok felmérésével is foglalkozhat. Aztán az agresszív vezetési stílusok a közlekedésben, ezek is érdekes témák lehetnek, hiszen valamikor irritálóan hatnak ezek a járművezetékre, vezetőkre, aztán az elterelő elemek, mint a mobiltelefon, és annak a közlekedési balesetekhez való hozzájárulása is egy fontos témakör. A tanács megközelítése azt hiszem, hogy rendben van, és hát összességében is azt tudom mondani, hogy Lundgren úr javaslata megfelelő, sőt, nagyon jó. Természetesen a frakcióm nevében konkrét módosító javaslatokat fogok benyújtani, de a jelentés igazából úgy tűnik, hogy nem lesz problematikus, hiszen a járművezető képzését illetően mindenki magas minőségre törekszik. Grappini asszony. Köszönöm szépen. Én nagyon optimista vagyok ennek a jelentésnek a kapcsán, és ennek két oka van. Először is be kell vallanunk, hogy a bizottság hogy értékelte ennek az irányelvnek a végrehajtását 2003-ban, és felismerésre került, hogy számos probléma létezik. Nagyon helyesnek tartom azt, hogy most tiszta vizet akarunk önteni a pohárba. Egyrésztről jogi bizonytalanság van a tekintetben, hogy hogyan is értelmezzük a kivételeket. Nehézséget okoz a járművezetők számára is, a tekintetben, hogy hol ismertethetik el a vezetői engedélyeiket, és a koruk tekintetében felmerülő kérdések környékén is van bizonytalanság. A néppártos kollégánk helyesen mondta, hogy Lundgren úr ezen a szakterületen tényleg nagy hozzáértéssel bír, szakértőnek tekinthető, és az árnyékjelentéstevőkkel való találkozásaink során felmerül annak a veszélye, hogy kicsit szubjektív módon fogja majd ő elbírálni ezeket a kérdéseket, és olyan irányba viszi az ügyet, amelyel csak újabb nehézségeket teremtünk. A bizottságnak és a raportőrnek tennék föl kérdést. A bizottság felé a következő. Szükségünk van-e arra, hogy a nem kereskedelmi keres, közlekedést is tisztázzuk? Hiszen vannak olyan helyzetek, ahol az egyik tagállamban nem kereskedelminek ítélnek egyfajta szállítási módozatot, máshol viszont igen. Azt gondolom, hogy most van itt az alkalom arra, hogy ezt a kérdést tisztázzuk. Másrésztről tudjuk azt is, hogy különböző eljárások léteznek a 95-ös kóddal kapcsolatban az egyes tagállamokban, ez egy, ehhez egy engedély kapcsolódik, ez alapján adják ki az engedélyeket, és egy ez a kód 95-ös, 95-ös kód hez kötött engedély jelzi azt, hogy a képzési követelményekkel egyenértékű képzést kapott a vezető. Hát jó pár olyan kérdés van, amelyet tisztáznunk kell, de ezt a jelentéstevővel meg fogjuk beszélni. Őszintén szóval én személy szerint a, a hármas és négyes módosítót egyszerűen nem tudom értelmezni a hatályt illetően, és nem is értem, hogy a 12-es módosítóban miért akar újfajta kivételt bevezetni a jelentéstevő. Tehát egyrészt a kivételeket, mint rendszert ki akarja iktatni, majd pedig egy újfajta enge- engedményt, kivételt vezetne be. Úgyhogy van egy pár olyan pont, amit nem teljesen írt a frakcióm, ezeket emeltem ki. Reméljük, hogy a jelentés révén elérjük a szakképesítések és a képzéseknek a harmonizációját, illetve azok követelményeinek a harmonizációját, és bízom abban is, hogy a fogalom meghatározások is tisztábbak lesznek, ahogyan ugye az előbb már utaltam a nem kereskedelmi jellegű szállításokra, fuvarozásokra. Említettem az előbb a tömegre vonatkozó határértéket, szoros összefüggésben a biztonsággal, nagyon sok más részlet is van még, ami érdekelne, de most a bizottság véleményére vagyok kíváncsi, illetve arra is, hogy a jelentéstevő miket tud még elmondani, hiszen ő valóban szakértő. Köszönöm szépen, az képviselő kap szót. Również chciałbym podziękować posłowi. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondanék Lundgren úrnak a jelentés tervezetért. A frakcióm a módosítások irányát támogatja, hiszen valóban minden precíz, precízebbé, pontosabbá kell tenni, pontosítani kell, legyen szó képzésekről, alapkérd, továbbképzésekről, és hát nyilván a biztonsággal összefüggő kérdések tekintetében is szükség van a pontosításokra. Pár kérdést engedjenek meg. Először is digitális eszközök, e-learning, ezek hogyan kerülnek alkalmazásra? Az e-learning önmagában is nagyon sok kérdés föltesz, nem beszél arról, hogyha ezek elterjednek, ezek a módozatok. Nem tudom, hogy ez a szakképesítést valóban fokozza-e. Ezek a képzések ugyanis nem vizsgával zárulnak. Tehát az elsajátított, elsajátított tudást nem lehet ezzel verifikálni. És az, hogy ezek az ismeretek valóban elmélyültek-e, internalizálták-e őket, ez kérdéses. És ez fontos, lényeges, hogyha az egyes képesítéseket minden tagállamban el kívánunk fogadni. Értjük, hogy emögött a költségek minimalizálása húzódik meg, és a képzések való hozzáférésnek a könnyebbé tétele, de a reális körülmények közötti szituációkat is szemünk előtt kell látnunk a járművezeték tekintetében. Tehát a hasznosság, a hatékonyság fontos. Második kérdés, az irányel végrehajtásának az időpontja. Ez az irányelv azt követeli meg, hogy a Nemzeti Szabályozó Hatóság egy tanúsított engedélyt adjon ki. Ez azonban nagyon sok tagállamban még nem létezik, úgyhogy az optimális megoldás az volna, hogy a 18 hónapos határidőt 24 hónapra módosítsuk. És ezáltal remélhetőleg mindenki számára kielégítő kompromisszumot sikerül kidolgoznunk, ugyanúgy, mint a többi nyitott pont tekintetében is és más problémákat az egyéb módosítókban nevesítünk. Sí, muchas gracias, eh, presidenta. Köszönöm szépen. Elnök asszony, mi igencsak pozitívan látjuk a módosítókat. A 2003-as és 2006-os irányelv kapcsán, hiszen mindkét esetben arról van szó, hogy a hivatásos sofőrök képzettségét, oktatását javítsuk. Ez rendkívül fontos kérdés, hiszen érzékeny területen dolgoznak ezek az emberek. Azt is szeretném elmondani, hogy a továbbképzést nem szabad figyelmen kívül hagyni, ezt is szerepeltetni kell ez fontos pont az én szememben. Itt nem csak a szakképzésről van szó, hanem általában a közlekedésbiztonság témája is előtérbe kerül. Ennek a továbbképzésnek is a sofőrök gyakorlati munkájából kell kiindulnia. rugalmasságra van szükség az új technikák alkalmazásakor, és mozgástérre is szükség van, hogy ezt optimalizáljuk. Ez nem azt jelenti, hogy valamiféle egyetemi oktatásra lenne szükség, hogy részletes kurzusokat kéne az egyetemen elvégezni, miközben a legkorszerűbb technikát sem veszik figyelembe, de hát alapos képzésre van szükség, meg a kivételek témáját is meg kell említeni, illetőleg a korcsoportok szerinti harmonizációt. Ez mindenképpen pozitív hatással jár európai szinten is. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját, de azért nem értem, hogy a hármas-négyes módosítóval mire céloznak. Az Európai Bizottság talán kitérhetne még erre, és hozzászólhatna, majd, illetve reagálhatna ezekre. Ez az, amit szeretném volna elmondani, illetve a kölcsönös elismertetés egy olyan terület, ami elhagyhatatlan, a jogbiztonság alapvetően fontos, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ritke kell ezt hozni a közlekedés szerepei számára. Köszönöm szépen. Gerbrandi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a javaslat része az EU jognak, amely szabályozza a teherautóforgalmat, és persze vannak párhuzamosságok más területekkel is, például a jogosítványra vonatkozó irányelvre is, és vonatkozik ez a menet és pihenőidőkre is. Az első rangú cél a balesetek megelőzése a közlekedésben, illetőleg idejön még a CO2 kibocsátás megfelezése. Aztán beszélnünk kell a vezetők kompetenciájáról és végzettségéről. Ez egy fontos téma, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ezért van szükség el az irányelvre, és az irányelv igyekszik az említett kompetenciákat magasabb szintre emelni, ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát. Persze fontos az, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy a közlekedés biztonságnak szerepelnie kell a képzésben, de a környezetbarát vezetést, az úgynevezett öko-drivingot sem hagyhatjuk figyelmen kívül a képzés során. Ez legalább olyan fontos, mint minden más. Aztán világos szabályokra van szükség, arra vonatkozóan, hogy az EU-ban többé-kevésbé egységes képzésben részüljenek a sofőrök, és ez nagyobb közlekedés biztonságot, kevesebb balesetet eredményez. Köszönöm szépen, Krámer úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok minden elhangzott már, és főleg az, hogy különböző jogosítványok vannak a terratonál. Tehát a harmadik vasúti csomagban a személygépjárműkve ezt harmonizáltuk. Mindenhol el lehet őket ismerni, csak a régiek léteznek még, és érvényesek, egyáltalán még léteznek. Ezt akkoriban bírálták, de a tanácsban nem lehetett másképp ezt átvinni, ami a kivételeket illeti Nyilvánvalóan nem lehet most 3,5-ről 4,2-4,3 tonnára menni minden további nélkül, ezt meg kell indokolni, csak bizonyos típusokra vonatkozhat ez mert általában az Európai Bizottság ezt nem teheti meg csak úgy. Itt arról van szó, hogy bizonyos típusokról legyen kivétel. Elektromos kocsikról van szó, mert nehe, nagy súlyúak ezek az akkumulátorok, erre kivételt alkotni, ezt ki kell vizsgálni előtte természetesen, és van egy levél á, idén áprilisból a bizottságnak, és mindeddig nem érkezett válasz erre a levélre én nem tudom, hogy hogyan gondolkodik erről a bizottság, de hogy nem válaszolnak, azért az nem igazán jó. Ezért érdekelne az, hogy mit gondol erről az Európai Bizottság, milyen pozíciót foglal el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kramer úrnak. Ezután az a Gazdasági és Szociális Bizottság képviseli a szót Zimonszor 3-4 percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök asszony. A bizottsági javaslatról a mi véleményünk az EGSB-ben a következő. Ezt egyébként május 31-ével fogadtuk csak el egyhangulag. Az előadó az önök előadójáról van szó, tehát nem tudta figyelembe venni mi, a mi véleményünket mindeddig, de azért számos egyezőség van, ami nyilván nem meglepő, hiszen a eh, az EGSB képviseli a szervezet kis és középvállalatokat, és uh, itt a munkavállalók és munkadók egyaránt megszólalnak egy ilyen véleménykészítés során, illetőleg különböző civil és társadalmi szervezetek, ők ismerik a tényleges gyakorlati problémákat. Összességében támogatjuk a bizottsági javaslatot, egy kiegyensúlyozott javaslatról van szó, egy ö, egyértelmű rendszerre van szükség például a hamisíthatatlan jogosítványok kiadásához, illetőleg bizonyítványok kiadás, így lesz hiteles az egész rendszer egy adatbankra vonatkozó javaslat is üdvözlendő, ezt mondja egyébként az előadónk is, és a rugalmasság is rendkívül fontos a szemünkben. Egy további fontos pont, itt külön figyelmet kérnénk, itt a kivételek számáról kell beszélnünk, hogyha egy megfelelő tanfolyamot végeztünk el, tehát például egy veszélyes szállítmányra vonatkozó tanfolyamot. Itt az szerepel a bizottság részéről, hogy nem akarnak kivételt alkalmazni ez az esetre. Én ezt veszélyesnek tartom, ha így járnak el, és a parlamentet szeretném megkérni arra, hogy egy trilógus keretében gondoskodjanak a mentességről egyetemi professzorként egyébként a mentességet, illetve a kivételt nem adom meg, megadom a mentességet, hogyha más főiskolán oktatott mondjuk egy hallgató, és ezt bizonyítani is tudja, vagy elvégzett már egy kurzust. És hogyha még egyszer megnézzük, a tartalmat, amire felhívták a figyelmek az árnyék előadók is. Négy pontról szeretnék röviden beszélni. A 3.1-esről beszélek, az alap végzettségről, Pillanatilag arról van szó, hogy a tagállam maga dönthet, ez az ő opciója, hogy a tanfolyam vagy a teszt opciót csinálja, tehát rövid teszt, a tanfolyam és rövid teszt, vagy hosszú teszt, ez a lehetőség adott. Mi azt javasolnánk, hogy ezt úgy kéne átalakítani, hogy a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy akár mindkét opciót is használják, ezt egyébként elég könnyű a szabályozás oldalon megtenni. Van egy módosító a jogosítványra és a korcsoportokra vonatkozóan. Itt egy ésből egy vagyot kell csinálni, és ennyi az egész. A többi három pont a képzési struktúrára vonatkozik a 4.7-esben Arról a 7 óráról van szó, amely eh, alatt az egész napos tanfolyamot értjük, hogy kijöjjön a 35 órás tanfolyam, ezeket rugalmasabbá kell tenni. A 7 órát akár két napra is el lehetne osztani véleményünk szerint. Tehát még egy egyetemi hallgatónak is eh, olyan a koncentrációs képessége, hogy 20 percig képes aktívan figyelni, nem szabad eltúlozni az időtartamot. Olyan emberek esetében, amelyek mondjuk kevésbé bírják az iskolapadot. Ezért a 17-es módosítás a rugalmasságra hivatkozik, amiről az imént beszéltem. Az e-learning, ez is szóba került már, korábbiakban mi arra hívnánk fel a figyelmet, hogy ezt a helyzetet egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok ne értelmezzék különböző módon. Egy óra számot kell biztosítani az e-learning esetében. Aztán a közlekedésbiztonság kérdéséhez szeretnék még hozzászólni. Van itt egy olyan definíció, amelyet egy kicsit ki kell bővíteni nem, egy egész napról van szó, amely biztonsággal foglalkozik, de az egészséggel is, és az üzemanyag racionális felhasználásáról is beszélnek. Köszönjük szépen, ez az EGSB egy igen fontos és értékes hozzájárulása volt. Az Európai Bizottságnak adok szót ezek után. Igen, idő asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igyekszem röviden összefoglalni. Önök is tudják, hogy ez a javaslat véleményünk szerint ez egy rendkívül fókuszált terület, csak azt akartok kijavítani, ami a jelenleg irányelven nem igazán jól működik. A kölcsönös elismertetésről van szó például, a képzés tartalma, a világosság, a jogbiztonság és a jog a jogok közötti összhang. Ez egy nagyon fókuszált eh, javaslat, mint mondtam, önök is tudják, hogy kompromisszumot kötöttünk már eddig is a tanácsal. Örülünk annak egyébként, hogy eh, a jelentés összhangban van azzal, amit már sikerült elérni a tanács szintjén. Nekünk tetszik a jelentés irányvonala, üdvözölnénk minden nemű javítást az önök részéről, továbbfejlesztést, amely arra irányul, hogy a képzés minőségét javítjuk, annak a tartalmát, és Üdvözöljük azokat a módosításokat, amelyek a munka, az időjárási körülményekre hívják fel a figyelmet. Ez nyilvánvalóan javít az anyagon, nagyon pozitívan fogadjuk, de az összes többi javaslatot is, amely mondjuk megkönnyítené az kölcsönös elismertetést fontosnak tartjuk, de ennek költséghatékonyak is lennie kell. Két megjegyzésünk lenne a két módosítóval kapcsolatban, itt óvatosabbak lennénk ugyanis. Az első azzal a módosítással foglalkozik, hogy eh, ez a 4250 eh, kilóra emelnék az engedély határt a közepes teherautók esetében egy, ez egy átfogó értékelést igényel, elemzést igényel előtte. Itt felül kéne vizsgálni a CPC irányelvet, ami azonban egy másik irányelvvel is összefügg. Szerintem ezt a módosítást nem kell túl gyorsan elvégezni, van egy kivételek rendszere, Nálunk ez működik, és hát ez azért van, hogy az ilyen kivételeket kezelni tudjuk. Úgy gondolom talán jobb lenne, sokkal jobb lenne, hogyha levonjuk az első következtetéseket az új rendszerből, a meglévő rendszerből, mielőtt ö, ö, az irányelvünket a levelet illetően, amit említett, úgy tűnik eltűnt, nem tudjuk hova került a kivételeket tekintve. Részletesen ki fogok térni erre a levélre a magyarázatok formájában. Ez az első a módosítókkal foglalkozott, tehát a másik pedig az a javaslat a CPC regisztert Rasperrel és a real-time rendszerrel hozzuk összefüggésben, mi ezt támogatjuk elvi szinten, de az egyik lehetőség, amit értékeltünk, és értékelni is fogunk a hatásvizsgálat során, és hát meglehetősen drágának bizonyult ez a megvalósítás. Ezért nem őriztük meg megoldásként ezt. Nem mondjuk, hogy ez rossz ötlet, sőt az ötlet jó, de hát alaposabban meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következményekkel jár ez a RESPE nem igazán valós idejű rendszer, tehát meglehetősen drága lenne ez. Igyekszek most válaszolni a kérdésekre, amelyek még elhangzottak. Az első kérdés, amit feljegyeztem, a mezőgazdasági kivételekre vonatkozott. Tényleg az Európai Bizottság javaslatában az volt az alapötlet, itt a munka vagy vezetés és pihenőidő irányelv kivette az ilyen jellegű járművek vezetőit. Mi itt megpróbáltuk ezt újra egy kicsit közelíteni, hogy arányosak maradjunk. Van egy gazda például, aki 50 kilométert vezet, hogy a gyümölcsét eladja a piacon, aránytalan lenne, hogyha azt kérnénk, hogy ezt a nagyon sok továbbképzést, oktatást elvégezze. A tanácsi kompromisszumban kiigazították ezt a javítást, és támogatták is, tehát megvan a lehetősége a tagállamnak arra, hogy egy másik opciót válasszon, és különleges körülményeket jelöljön ki mondjuk az 50 kilométeres határ vonatkozásában. Ez egyik javaslat, amiről már hallottam. A másik dolog, amit nem, nem egészen értettem talán, egy javaslat, amely a hosszúságra és az ülőhelyek számára vonatkozott. Ez az irányelv ezt nem szabály, ez egy másik irányelv, amely ezt a hosszúságot, hosszúságot és az ülőhelyek számát érinti. Aztán szóba került a nem kereskedelmi jellegű szállítás, hogy ezt megpróbáljuk-e definiálni, mi magunknak is feltettük korábban ezt a kérdést, de összességében úgy gondoljuk, hogy van egy bírósági ítélet, amely meghatározza a nem kereskedelmi üzemeltetést, és szerintünk ez elég ahhoz, hogy világos iránymutatást kapjunk az egész EU vonatkozásában. Úgy gondolom, mindenre reagáltam. A hármas, négyes módosító, a hármas módosító a munka alapú tanulásra vonatkozik, ezt meg is említette külön az előadó, és ez eredetileg a bizottság javaslatában így nem szerepelt, viszont a tanács módosítójában szerepelt, mi ezt támogatjuk, mert ez egy biztonságos megközelítést tartalmaz a képzéssel kapcsolatban, az másik pedig a mezőgazdasági kivétel. A negyedik volt, és arra már reagáltam, legalábbis remélem. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Lundgren úrnak adok szót. Egy apró kérdésem nekem is van, mielőtt szót adok, a jogosítványjal kapcsolatban. Legyen egy hivatásos sofőr. Szlotovszki úr azt mondta, hogy itt is különböző pontrendszerek léteznek, hogyha egy ö, sofőr pontokat veszít, akkor egy másik országban vezethet? Tehát nem abban, ahol elveszítette a pontjait. Ez hogyan működik? Tehát valahogy ennek tudomása, ezt tudomásra kéne hozni. Lundgren úr, parancsolja, megadom a szót. Köszönöm, nem a kérdésem. Úgy tudom egyelőre, vagy a válaszom, ami a nem kereskedelmi közlekedést illeti Franciaországban van egy ilyen korai képzés, ott először azt tanulják meg például, hogy hogyan kell vezetni egy teherautót, de a mindennapi munkát a legjobban úgy lehet elsajátítani, hogyha van egy tapasztalt sofőr, aki kísér valakit, és ez a cégeknél történik, kereskedelmi cégeknél, akik a gazdasági életben tevékenykednek és hogyha itt szigorúan vesszük a nem kereskedelmi forgalmat, akkor gyakorlatilag kizártuk a fiatalok, fiatal sofőröket, mert ezt a tapasztalatot nem tudják begyűjteni. Itt 600 óráról beszélünk valójában, amely során a sofőrt, a már egyszer képzett sofőrt meg lehet figyelni. Ezek nem vesznek el munkahelyet, hiszen a képzési tevékenységünk egy kicsit magasabb bért is kap a sofőr, és jelentéseket is készít a konkrét esetről, és a kamionsofőr számára minden egyes nap fontos, nagyobb különböző rakományokról van szó nap, mint nap, amit ki és be kell rakodni, és hogyha ez megszűnne valahol, ez azt jelenti, hogy a tanulóknak még pluszban kell fizetniük valahol ezért a tapasztalatért a jogosítvány már most is drága, a profi jogosítvány, hogyha meg akarjuk szerezni, és ezt megszüntetjük, akkor 600 óráért még fizetnie is kell a tanulóvezetőnek. A 3,5-ről 4,250-re történő emelés. Én itt csak arról beszéltem, hogy van az akkumulátornak egy súlya. Ezzel tisztába kell lennünk. A jövőben legalább a városokban más módon kell szállítani, erre az elektromos járművek a legalkalmasabbak. Ma a probléma pedig az, hogy számos sofőr csak B jogosítványa rendelkezik, ami 3,5 tonnás járműre jogosít fel. Ez azt is jelenti, hogy a szállítmányozók számára hatalmas probléma keletkezik, mert erre C-s jogosítványra rendelkező sofőröket kéne alkalmazni, akik tényleg vezethetnek ilyen járműveket. A környezet egy nagyon fontos téma napjainkban. Úgy gondolom, hogy lehetővé kéne tenni a 4250 kg, de a kivétel csak az elektromos járművekre vonatkozna. Ökovezetés, ez is egy fontos kérdés volt önök, és mondták, hogy én is sofőr voltam valamikor, ez igaz. Van egy alapképzés természetesen, és az ökovezetés ennek része kell, hogy legyen. Korábbi vezetőként azt kell, hogy mondjam, ez csak ez egy, ennek volt értelme az egész képzésben. Többiben semmi nem volt, amit ne tudtam volna már korábban, és meglepődtem, amikor az első tesztvezetést végeztem, és a teherautót és normálisan vezettem, és utána egy új tesztvezetést csináltunk, és az instruktor, az oktató új ötleteket adott arra, hogy, és megtanultam, hogy milyen könnyű, apró változtatások révén ö, csökkenteni a fogyasztást a vezetéssel. Ez egy fontos téma, és ez a a periódikus tréningnek egy része Svédországban. És további beszélgetéseink lesznek. Remélem, hogy nyári szünet előtt még egyszer találkozunk az árnyék előadókkal, és az adatok, a dátumokkal majd visszatérek. Köszönöm szépen az itteni egyeztetést, és várom az újabb árnyék előadói ülést, és remélem, hogy lehetőség lesz arra, hogy egyetértsünk ebben az ügyben. Merci beaucoup, Monsieur Lundgren, pour la... Köszönöm szépen, Lundgren úr. Köszönöm szépen a jelentés első részének bemutatását. Ki euh, par votre expérience, de votre... Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait, konkrét euh, példákat is fogunk mondani a jó gyakorlatokra, és azt gondolom, hogy ez euh, konkrét megoldásokat is jelent a konkrét esetekre. Köszönjük szépen, Mösi Lundgren. A módosítók benyújtásának határideje június 27-e 14 óra. Folytatjuk a munkát. Határokon átnyúló csomagszállítás kérdésével Lucy Anderson a jelentéstevő. Először ő kap szót, és utána majd az árnyék jelentéstevők, illetve a bizottság Anderson asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy ez a téma napirendre kerülhetett. 424 módosítónk van, belépve az én eredeti módosítóimat is és a módosító nagy értékeljük. Mindenki nagyon hatékonyan összpontosította a jelentésre, vannak hasznos technikai javaslatok, beleérve, beleértve ennek a rendeletnek a függelékét is. Ez a rendelet határokon átnyúló felekkel foglalkozik, illetve a belső kérdéseivel, Helyes az, hogy a Transzbizottság foglalkozik ezzel, hiszen ennek nagyon fontos hatása van a közlekedési és logisztikai szektorra, és számunkra is jelentős prioritás. Ami a csomagszállítás célját illeti, ennek a rendeletnek a célja az, hogy javítsa a szolgáltatásokat a határokon átnyúló csomagszállítás esetében. A fogyasztók és a kisvállalkozások azt érezték több alkalommal, hogy nem férnek hozzá jó szolgáltatásokhoz, nem kapnak jó árat, hogyha rendelnek csomagokat, például vagy szolgáltatásokat rendelnek meg, határokon jó csomagszállításnál is az általános élőkű szolgáltatások törvésérvényben vannak, illetve nem célja a rendeletnek a személyes szolgáltatások felváltása, felváltása az egész belső piacot is irányítja. A bizottság a hatástanulmányában bebizonyított azt, hogy vannak problémák. A kérdés az az, hogy ezeket a problémákat hogyan kezeljük. Én elfogadom azt, hogy ebben a teremben nem fog mindenki egyetérteni abban, hogy ennek hogy álljunk neki. Megnézem a módosítókat, akkor vannak olyan kompromisszumok, amelyek működni fognak, és azt gondolom, hogy sikerül előrelépni. Ami a kérintett ügyeket illeti, a kulcsfontosságú kérdés az, hogy a rendeletek, amelyek, illetve szabályozás, amely meghatározza az ár átláthatóságát, illetve az árak értékelését, Fontos, hogy az általános érdekű szolgáltatók szolgáltatói legyenek-e, vagy csak a csomagszolgáltatókra gondolunk. Ami az értékelést illeti, mit fontos az átnyúló aspektus figyelembe venni a korábban említett problémák miatt. Valószínű az, hogy komoly vitára számíthatunk azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy kezeljük a legjobban. És én el vagyok tökélve a megoldás mellett, olyan megoldás mellett, amely a vállalkozásokra nem ró további terheket, hanem egy fair um, letekintést ad a szabályozók számára a piacba. A szabályozók uh, rendelkezhetnek információval, viszont uh, talán nem az összes információra, val, amely szükségük van ahhoz, hogy a munkákat ellássák. Örülök annak, hogy a módosítók nagy része erre a problematikára kitér, fontos a fogyasztók védelme, az értékelés nem az elszabályozásról szól, az értékelés arról szól, hogy azokban az esetekben, amikor erre szükség van, a a csomagszállítási piacra további információkat hozzáférhetővé kell tenni. A hármas cikk a fő cikk, ami az információszolgáltatását illeti az összes csomagküldő szolgálatra. Kulcsfontosságú ügyek az információ szintjére vonatkoznak. Ezek csak belső csomagküldők legyenek, illetve legyen -e információ a foglalkoztatással kapcsolatban, ha nem, akkor hogyan tudjuk felmérni azt, hogy a piac hatékony módon működik-e, hiszen ez kulcsfontosságú tényező. Meg kell határozni azt, hogy milyen információval van szükség, milyen formátumban. Nagyon fontos az alsze a vállalkozók kérdése. Tudjuk azt, hogy a szolgáltatók nagy része a vállalkozót vesz igénybe, és nehéz látni azt, hogy mi történik ezen a területen. A hármas cikk, és egy nagyon fontos kérdés, a módosítók ezekre az ügyekre térnek ki. És azt gondolom, hogy ez a módosító nagyon jó inputtal szolgál nekünk a kompromisszum érdekében. Felmerül a kérdés, hogy legyenek küszöbb, azért, hogy semmelyik csomagszolgáltató ne lehessen elkötelezni információt szolgáltasson, amennyiben bizonyos szám alatti szemét érint mindez. Fontos, hogy a józanézre támaszkodni, ha megnézzük a kompromisszumokat. A vita arra, hogy mi legyen a limit, 10, 25, 50 személy hangzott el, illetve felmerült ez a kérdést is, hogy milyen mértékben kell a struktúrát figyelembe venni. Ahhoz átláthatóságra vonatkozó kurcikkeket illeti az áraknál, szeretnéd az árak értékelésénél. Itt is különböző elgondolások vannak arról, hogy mindez hogyan működhet, hogy a négyes cikk, amely a, a köztarifákra vonatkozik, az általános érdekű szolgáltatókat érintse el, vagy mindenkit, ami pedig a közinformációt illeti. Nehéz a szabályozó számára, Tehát nehéz európai nézetet kialakítani, hogyha magán szolgáltatók nem biztosítanak információt arról, hogy ők mennyit számolnak fel bizonyos szolgáltatásokért. A függelék csak bizonyos csomag típusokra tér ki, tehát nem teszi jobban kezelhetővé a rendeletet, illetve hangsúlyozza azt, hogy itt egyes elemekről van szó, és így sikerül előrelépni a módosítók kapcsán, még sok minden rövidet kell folytatni, de a négyes cikket az ötössel összhangban kell megvizsgálni, és sokan azt mondják, hogy az ötöset törölni kell, úgy ahogy van, Ez lehet, hogy csak az általános érdekű szolgáltatókra kell, hogy vonatkozzon, de én nem gondolom, hogy feltétlen fel dolog az, hogyha így alakítjuk ki a rendeletet. És az eredeti kritikák egy része az volt, hogy mindez eh, nem fel módon célozza meg a gazdasági szereplők egy részét, nekik feladatuk van, viszont ez csak az általános vita része a belső piac kiteljesítéséről, a fel belső piacról, és nagyon fontos egyre több személyt arra ösztönözni, hogy vegyen részt határokon átnyúló csomagszolgáltatásokban, mindegy, hogy felhasználóként vagy műveltetőként. Az ötös cikkről folyik a vita, hogy ez benne maradjon el, hogyan, hogyan tudnánk ezen javítani, illetve ha bizonyos információt rendelkezésre bocsátanak, ezt hangsúlyozzam azt, hogy a szállítás érdekű szolgáltatóknak figyelembe kell venniük azt, hogy adott megfelelő, azt, hogy ők közérdeket tükröznek, különösen az általános érdekű szolgáltatásoknál. Én el vagyok tökélve amellett, hogy ezt a célt elérjük, a preambulum bekezdésben a tisztázásokon keresztül, amennyiben ez szükség van. Mindig sok a munkánk, illetve van egy új hatos cikk, amikor hangsúlyozták azt, hogy eh, ez eh, plusz fogyasztó védelmet biztosít. Mindenkit arra ösztönöznék, hogy ezt nézzem meg, a fogyasztóvédelemre vonatkozó részeket, és tulajdonképpen megpróbáljuk ezt konszolidálni a plusz záradékokkal, védeledékokkal, a régi hatos cikk, ez nem mindenki nézete, amely pusztán az általános érdekű szolgáltatókra alakítjuk ki ezt a szabályozást. Mi úgy érezzük, hogy ez nem fair. De nem tudtuk ezt fair módon mindenkire kiterjeszteni, ennek nem volt megfelelő módja. Mi úgy éreztük, hogy ezt éppen ezért törölni kell, és a végső rendelkezések arról, hogy, hogy ezt hogyan tekintsük át. Fontos, hogy ez úgy történjen, amely illeszkedik az általános érdekű szolgáltatásokról szóló irányelvhez. Mi nem szeretnénk, és nem is kreálunk olyan problémákat a, a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelvvel. Kompromisszumokra lehetőség van, egy olyan eh, rendeletről van szó, ami hozzáad mindahhoz, ami már létezik, nem vesz el, nem ró plusz kötelezettségeket az etens érdekű szolgáltatásoknál, szolgáltatókra. Lehet, hogy nem fogunk ide elérni, de mindenképpen megéri a konstruktív munka, és reméljük, hogy júliusban ebben a szakbizottságban szavazunk is majd. Köszönöm szépen, Anderson asszony, Ferber urat köszöntöm, és meg is adom neki a szót. Kedves kollégánk, Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek eh, az anyag bemutatását, az eljárás állapotának bemutatását, mert kétszer találkoztunk, és én azt gondolom, hogy még nem járunk ott, hogy eh, mindenhol beindultak volna a dolgok. Még nagyon sok egyeztetésre van szükség, vannak alapvető megfordulások, és ezeket pedig különbözőképpen értékelik hogyha már ez a helyzet a fejfájásnál, akkor nagyon meg kell fontolnunk azt, hogy milyen szerepet játszik ennél a konkrét történetnél, a, ennél a rendeletnél az általános érdekű szolgáltatások. A postai szolgáltatásoknál azért hoztuk létre az általános érdekű szolgáltatásokat, hogy függetlenül, hogy valaki nagyvárosban él, közel van hozzá mondjuk a postahivatal, vagy vidéki térségben él, vagy egészen egyedül éle mondjuk a hegyen tíz éve ez fontos téma volt, tehát hogy fontos, hogy mindenki hozzáférjen még megfizethető árakon a postai szolgáltatásokhoz. A bizottság javaslat arra irányul, hogy ami a határokon átnyúló csomagküldő szolgáltokat illeti, fontos a megfizethető eh, garantálása, de ezek nincsenek garantálva, hanem a határokon átnyúlóan többszörösébe kerül valamit eljuttatni, mint az országon belőre, és ezt az állapotot nem lehet fenntartani. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben alapvetően egyetértünk. Hogyha az összes csomagszolgáltatót, akik a határokon átnyúlóan tevékenységet eh, biztosítanak, fontos, hogy erre reagáljanak, hiszen aki a versenyhelyzetben szerepel, nem köteles általános érdekű szolgáltatásokat rendelkezésre bocsátani minden polgár számára az Európai Unióban, viszont vannak hátrányai is, például nem áfa mentes, nem kaphat áfa mentességet, ezzel a problémával is foglalkozni kell. Éppen ezért a néppártban amiatt aggódunk, hogyha mondjuk egy eh, helyen feladjuk az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó koncepciót, akkor eh, pont az ellenkezőjét fogjuk elérni annak, amit a jelentős tevő másútt is látni szeretne, ami része a bizottsági javaslatnak, mégpedig a foglalkoztatási eh, feltétekkel kezdenek el foglalkozni, a csomagküldésnél mi nem szociális jogalkotást végzünk, azt tartjuk fontos, hogy a csomagküldés határokon átnyúlóan könnyebbé váljon, így termékként is fel lehet ezeket fogni. Az általános érdekű szolgáltatásokra kell, hogy ez támaszkodjon. Nem tudunk kis küldőszolgáltatókat létrehozni, és sosem volt üzleti modell. Tehát fontos azon az alapvető kérdésen gondolkodni, de amit még eddig nem sikerült megválaszolni. Hát számunkra ez nehéz a néppárt számára, nehéz kompromisszokat kialakítani, hiszen két koncepció ütközik egymásnak, amelyekről itt az állásponttal összefüggésben már beszéltünk. Nekem az eh, volt a benyomásom, hogy sikerült megállapodnunk, hiszen a plenáris nagy többséggel úgy döntött, hogy az általános érdekű szolgáltatásokra kell koncentrálni. Viszont ebben a jogalkotási időszakban ezt már rögzítettük, és egyik az alapkérdéseknek, amelyekre választ kell találni, ez ez volna a második megjegyzés. Itt különböző tapasztalatok léteznek a különböző tagállamokból, ezt jellemzi az Európai Unió. Vannak olyan tagországok, ahol jól mennek a dolgok, és vannak olyanok, ahol hát majdnem rendben mennek a szolgáltatások, és természetesen mindenkinek megvannak a saját tapasztalatai, ami nem könnyíti meg a helyzetet. És éppen ezért azokra a dolgokra kell összpontosítanunk, amelyek sürgetőek. És az álláspontban, ami a bizottsági közlemény megvalósítását illeti, egyetemen közöltük. Határokon átnyúlóan a csomagküldés többszörösebe került a belföldi csomagszolgáltatásnak. Az átláthatósági feltételek ezt tudtak megoldani, a zártos érdekű szolgáltatónál legyen átláthatóság második pont. Azt is fontos biztosítani, hogy a kis és középvállalkozások hozzáférjenek határokon átnyúlóan a csomagküldő piachoz. Itt is különböznek a definíciók, meg kell oldanunk egy alapvető kérdést, amelyet a tárgyalásokon belül kell megválaszolnunk, és a harmadik pont, vannak olyan tagországok, ahol a nemzeti szabályozó a meglévő postai szegedetes irányelvet nem valósítja meg százszerzalékosan, és ez megnehezíti eh, az új gazdasági szereplők számára azt, hogy egyetlen piacra kerüljenek. Éppen ezért eh, azok a vállalkozások, akiknek négy munkatársuk van, különös védelemben kell részesíteni, tehát nagyon fontos, hogy ez létrejöhessen. Vagy felmerül az a kérdés is, hogyha már egy munkatársa van valakinek, akkor ezt azonnal szabályozásra elvesszük, így ezek amúgy létre jöhetnek, és ezzel a hazai szabályozó akár el is lehet, lehet lehetetlenítheti a az a hozzáférést. Ezt néppártként nem szeretnénk. Tehát fontos, hogy az újonnan létrejövő vállalkozások egyetem piacra jöhessenek, kerülhessenek, mielőtt a teljes jogalkotási eh, masinéria őket eh, lenyomja. Az is kiderült, hogy vannak olyan tagországok, akik eh, a jelenlegi postaszolgáltatási keretében háromnegyedét az országaiknak perifériális térségé kiáltották ki. Nem egy olyan országon gondolok, amelynek sok szigete van, hanem egy olyan országon gondolok, amely főként szárazföldi területből áll, és mindez ahhoz vezetett, hogy a csomagküldő szolgáltatásoknál a minőség az országon belül nagyon nagy mértékben csökkent, és ezzel egy időben a nemzeti szabályozó lehetetlené teszi azt, hogy új vállalkozások is megjelenjenek, és ezt is fontos megoldani. Tehát ezek olyan témák, amelyek számunkra, a néppárt számára alapvető jellegűek szeretnénk ezeket megoldani. És éppen ezért remélem azt, hogy a további tárgyások keretében a jelentéstevő megpróbál minden egyes érintetre kitérni, azért, hogy valami olyasmit sikerüljön kitárgyalni, ami a fogyasztó érdeke és a fogyasztó nem fogja tudni kihámozni a maga számára fontosat, hanem néhány alapvető információra kell, hogy hagyatkozzék, ez az egyik, másik pedig az ár átláthatóságával nagyon fontos visszás helyzeteket megszüntetni, és fontos, hogy alkotóként szabályozzuk a piacot. Amit pedig eh, mindenképp el kell, hogy kerüljük, fontos, hogy ne egy félreérmetezett eh, eh, adat átláthatóság valósulja meg, és ezzel ne gyakoroljunk árnyomást az általános szolgáltatásokra. Azért, hogy valaki a versenyhelyzetben megállja a helyét, fontos, hogy olcsóbb legyen, mint mások. Olcsóbb, függetlenül attól, hogy mi áfát is kell fizetnie hogyha ezt megteszi, akkor kevesebb helyen tud majd megtakarítani. Viszont, hogyha ez a mérce, az a mérce, amely alapján orientálódnak az univerzális szolgáltatások, akkor itt egy szociális downsize eh, versenyt szervezünk meg, amit néppetként nem szeretnénk. És az igazsághoz ez is hozzá tartozik, Éppen ezért az általános érdekű szolgáltatás koncepciót itt mm, elfogadjuk, és nagyon fontos kompromisszumokat kialakítani, és a jelentést ezt nem az álláspontunkat írásban és rögzítettük, és néhány cikkelyel kapcsolatban mondanék néhány gondolatot a belső piacról. Szerintem ez nem is teljesen elvetendő, ezekre vissza is nyúlhatnánk, és bízom benne, hogy július 11-én azért eljutunk a szavazásig. Momentán ebben a helyzetben még ezt nem lát. Merci beaucoup, Monsieur Ferber. Köszönjük szépen, Ferber úr. Mielőtt megadnám a szót a következő felszólalónak, szeretném elmondani, hogy sajnos nem tud most itt velünk lenni az alelnök, de elnökként nagy örömre szolgál, hogy az ő vendégeit köszönhetjük itt. 20 vendég érkezett a szakbizottságunkba, Mecklenburg-Fol, előpomerániából, C'est bien ça Oui. En tout cas... Észak-kelet Németországból, tehát Németország keleti részének, észak-keleti részének területéről érkeztek. Szeretettel köszöntjük Önöket! Regionális szinten, tartományi szinten is jó, hogyha eljönnek hozzánk vendégek, nyomon követik a vitánkat, és meghallgatják a különböző hozzászólásokat. Tojkovszki úr következik. Köszönöm szépen! Én is szeretnék köszönetet mondani Anderson asszonynak, aki nagyon ambíciózus munkát végzett Mindazonáltal azért néhány pozitívum már látható a kompromisszumokat illetően. Dacár ennek úgy érzem, hogy csak korlátozottan tudjuk ezeket támogatni. A jelentéstevő az általunk benyújtott módosítókból csak nagyon keveset tudott megszívlelni, és a legnagyobb problémát ott látjuk, hogy a jelentés tétel kötelezettsége hogyan is fog alakulni a postai szolgáltatók kontextusában, hiszen az irányelv hatája alá nem fog mindenki beletartozni. Ez pedig oda vezet, hogy az irányelvnek a megvalósítása, átültetése gyakorlatban eléggé nehézkes lesz. Alvállalkozókról van itt szó, de ha nem utalunk arra, hogy itt csak a legnagyobb alvállalkozókra vonatkozik mindez, akkor tényleg nagyon nehezen lesz implementálható ez az egész. Bizonyos adatokat duplikálnak. A nemzeti hat, szabályozó hatóságok által átvett adatok például, amely aztán az egész képet a piacról negatívan befolyásolhatja. Az alvállalkozói kötelezettségeket sokkal realisztikusabbá kell tennünk. A második megjegyzésem. A hármas cikkben megfogalmazott mentességek a kézbesítő szolgáltatók vonatkozásában, amelyek bizonyos számú ö, alkalmazottat foglalkoznak. Itt 25 főben határozta meg a jelentéstevő a javaslatát. Ez nagyon nagy kihívást jelent a KKV-k számára. És ez nem is összeegyeztethető a kkv kről alkotott elképzelésünkkel, mármint ami a definíciójukat illeti. A bizottsági javaslat ugyanis 50 főről beszél, ami sokkal racionálisabban hangzik, és ez nem is fog túl nagy terheket róni a szabályozói hatóságokra. A jelentéstevő asszonynak köszönetet mondanék azért is, hogy a 235-ös módosítót el tudta fogadni. A fogyasztók helyzetét sem téveszthetjük szem elől. Az az administratív terhek egyre inkább nőnek, amelyekkel együtt jár majd az üzemeltetők részéről a költségnövekedés is. Az ötös cikkben megfogalmazottakat értem, de azt gondolom, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak nagyobb szabadságot kell biztosítani. Továbbá egyéb pontosításokra és adatokra is szükség van, a végső pontokon a díjak tekintetében, illetve az alapvállalkozói fellépéseket illetően is. A 282-es módosítót nem tudták figyelembe venni. Miről volt itt szó? Hát arról, hogy csak az egyetemes szolgáltatások díját kellene figyelembe venni. A 97 per 67-es EK irányelvről van itt szó, azt látjuk, hogy a jelentés tevő nagyon sokat dolgozott, annak érdekében, hogy kompromisszumokat sikerüljön tető alá hozni, és bízunk benne, hogy minden kételyt megoldunk a tárgyalások alatt. Köszönöm szépen. Tericska képviselő. Nos, hát először is igyekszem rövidebbre fogni, hogy ne beszéljünk el hosszabban, mint a sadók megbeszélésén de ugye már kiemeltik itt előttem, hogy pozitív megállapítás, hogy ugyanaz a célkitűzés vezérel bennünket, azaz működő csomag kézbesítési szolgáltatást szeretnénk és a bizottság javaslata alapján is, és hát a saját tapasztalataink alapján is látjuk, hogy milyen irányba kívánunk elmozdulni. Számos előttem szóló kollega már elmondta, hogy a, az elkereskedelem szemszögén keresztel is vizsgálnunk kell ezt a területet és a javaslatokat, hiszen vannak azért anomáliák a piacon, és hát az érthető, hogy vannak árakban különbségek, 7% pontnyi mértékben, az árstruktúra nem teljesen egyértelmű, a határon átnyúló kézbesítés nem mindig működik, vagy más áron, de, és ezek néha elhanyagolható apró különbségek, de vannak, ahol eléggé nagy különbségek mutatkoznak. A bizottság javaslatai tényleg elég jók, én magam is fogalmaztam persze meg aggályokat, kételyeket, hogy egyáltalán ezzel a javaslatcsomaggal értelmesen most előrébb menni, de számos szereplővel folytattam tárgyalásokat, és ennek alapján azt akarom mondani, hogy a hatályt tartsuk meg, és a jelenleg érvényben lévő postai szolgáltatásokról szóló irányelvet úgy módosítsuk, hogy ne feleslegesen bonyolítsuk túl, a meglévő szabályozásokat ne torzítsuk a, a piaci szolgáltatásokat, amelyek működnek. Optimista vagyok eléggé, bár lehet, hogy nem tartunk még teljesen ott a tárgyalások során, ahol a szerettük volna, de hát fontos implikációkat tartalmaz maga ez a vita is, és más felszólalóknak a meglátásait is fel tudjuk karolni. Fokozatosan haladunk előre, de hát ahogyan mondtam, tényleg fokozatosan haladunk, de kicsit lassan, de hát reméljük, hogy jó célra vezet ez. Egy dolgot kiemelnék még, és ez megint csak a hatája függ össze. Két év múlva ugye a postai szolgáltatásokról szóló irányelvet át felül kell vizsgálni. És azt kell mondanom, hogy ebben a folyamatban el kéne kerülnünk az, hogy egyfajta ilyen karácsonyfát kreáljunk ebből az egész ügyből. Tehát magas szintű minőséget kívánunk megteremteni, tiszta képet, jobb jogalkotást. Nézzük akkor az egyes pontokat. A négyes cikk, amelyre már utaltak, jó párszor. Hát itt vannak különbséges. A kérdés az az, hogy a, az összes operátort lefedjő, lefedje ez a dosszié, vagy csak a szolgáltatások nyújtóit, bizonyos szolgáltatások nyújtóit, a csomagszolgáltatások, kézbesítőket. Várhatóak itt további változások ebben a szektorban, és anélkül, hogy itt részletekbe mennénk, egyszerűen üzleti modellek fognak megváltozni, és hát ezt is le kell követni. Üdvözlöm, hogy a raportőr is befogadta az elképzelést, hogy az egy darabos tarifákat tartsuk meg az irányelv hatája alatt, az elektronikus kereskedelemben ugye még azért kisebb számú szolgáltatóról van szó, nem hatalmas cégekre kell itt gondolni, hiszen ő nekik külön megállapodásaik vannak, itt tényleg arról van szó, hogy kik a, az ügyfelek. Látom, hogy Van der Kamp úr nagyon jó szórakoztatja önt, nem tudom, hogy hallja-e, amit mond, Hát szerintem akárki elszórakoztathat engem. Akkor még két megjegyzés. Az ötös cikk vonatkozásában a bizottság javaslata ugye az, hogy legyen egy teszt a megfizethetőségre vonatkozóan, néhány kollega már elmondta, és örülök, hogy egyébként ebben is egyetértünk, a raportőr is egy, egyértelművé tette, hogy nem valamiféle burkolt árreguláció lebeg itt a szemünk előtt, hanem vannak megfelelő díjak, ezeket is harmonizálni lehetne, és azt gondolom, hogy a szabályozók is ebbe az irányba mennek. Én ugyan egy kicsit óvatos lennék, és azt mondanám, hogy két lépcsőben haladjunk -e előre, és megfelelő információk birtokában a második lépcsőfokon változtassunk. A hatos cikk talán az a cikk, amelyben a leginkább látványosak az implikációk a fogyasztók vonatkozásában, főleg rövid távon. Itt más csomagkézbesítők számára is megnyílnak a lehetőségek, amelyek sokszor nem kerülnek helyzetbe, amikor a tárgyalásokat folytatják. Itt nem arról van szó, hogy két, bármit is megkérdőjeleznénk, például, hogy eleget investáltak-e az egyetemes szolgáltatók, vagy ők kimazsalázhatnák a számukra legkedvező piaci szegmenseket. Nem erről van szó, hanem hogy a hálózatot megosszák. Két nagyon rövid megjegyzés a végére. Hadd kérjem azt, hogy legyen alapos konszenzusunk, amit ebben a jogalkotási folyamatban elérhetünk, mert van egy jogalkotási keret, amire mindig utalhatunk, ez nagyon világos, és nem kell további adminisztratív terheket róni a KKV-kra. Nagyon sokkal teendőnk, a jelentéstevő szerintem el tudja érni a célkitűzéseket, és talán el is tudjuk kerülni a szükségtelen elemeket, és tényleg a legszükségesebbekre fókuszálni, és bízom benne, hogy júliusban tényleg eljutunk a szavazásig. Telicska úr, köszönöm szépen! Finn van der Kamp a következő. Elnök úr, asszony, köszönöm. Elnézést kérek, hogy itt hagytam magamat egy kicsit elterelni, de ez abból fakad, hogy nem vagyok. Ezt a dossziét már jó pár hete követem, és újra és újra az a benyomásom, hogy próbálunk valamit egyesíteni, harmonizálni, amit nem lehet egységesíteni. Úgyhogy appellálnék, hogy tartsuk meg a, a határokat. Az a benyomásom, hogy olyan elemeket próbálunk beleszuszakolni ebbe, az, ebbe a doszéba, ami nem ide illik, miközben hát valahol szükség van rájuk. Az is a benyomásom, hogy egy picikét Ferber és Telicska urakat kombináljuk. És van, van egy piacunk, az meg majd szolgáltat. De hát a piac az a piac, az hagyni kell szabadon is dolgozni. Aztán ott vannak az egyetemes postai szolgáltatások és szolgáltatók, akik megkapták a különböző pozíciókat, akármilyen oknál fogva, és ezeket nem lehet csak úgy kidobálni, sútba vágni. Itt van ez a négyes cikk. Örülök, hogy most az egyetemes postai szolgáltatásokra korlátozódik ez, de az 5 per 1-es cikk, hogyha ezt most sútba vágjuk, akkor minden összekeveredik. Én pedig a Tericska által mondott és hivatkozott jobb jogalkotás is fontos számomra. Inkább legyenek egyértelmű módosítók, amiket akár mm, kidobunk, ahelyett, hogy majd hát mindenféle minőséget nélkülöző kompromisszumokra jussunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok időt töltöttünk már ezzel a dosszéval, az illetékesik is, és ez helyes is, de azért most már tartsunk ki. Elnök, köszönöm szépen, Fandekamp úr. Kedves kollégák, először is Szeretnék gratulálni Lucinak a jelentéséért, és azért, ahogyan kompromisszumra kíván jutni a nagyon különböző vélemények között. Mindannyian tudalmat, tudatában vagyunk itt a dossziét tekintetében a különböző véleményeknek. A nemzetközi csomagszolgáltatás nagyon különbözik az egyes tagállamokban. Van, ahol magasak a transzparencia, például az árképzés tekintetében, de vannak olyan tagállamok is, ahol nem tudjuk, hogy mennyit fizet az ügyfél, és hogy az jogos-e, főleg az adott piaci körülmények között. A mi prioritásunk vélemény szerint az, hogy a transzparenciát növeljük. Akár a magánpiaci vagy állami szolgáltatásokról beszélünk. A fogyasztóknak profitálni kell a felméltányos árakból, a hatóságoknak pedig interveniálniuk kell, hogyha monopólium helyzet vagy visszaélésszerű árképzést tapasztalnak. Főleg ugye a KKV-k tekintetében. A nemzeti hatóságoknak ex ante adatokra van szükségük, ha viszont felmerül annak a veszélye, és annak a gyanúja, hogy valahol visszaélések vannak, akkor a megfelelő tájékoztatást meg kell adni a nemzeti hatóságoknak ahhoz, hogy a piaci helyzetet kiértékelhessék. A jelentés hetedik cikkejében ugye adat, bizalmas adatokról van szó, illetve adatok bizalmas kezeléséről, és az adatok elvesztése aggályokat vet föl. Én azt gondolom, hogy konstruktív módon fogjuk tudni folytatni a vitát, a különböző tagállamok közötti különbségeket is figyelembe tudjuk venni, és nyilván a piacot javítani kívánjuk. Ríkér képviselő következik. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak azért, hogy valóban törekedett egyensúlyra jutni. Egy pár általános megjegyzés. Hát ezzel az irányelvvel kapcsolatban nagyon egyértelmű a nehézség. A feketét, a fehéret próbálják egy kalap alá venni, és attól függően, hogy mik az érzékeny pontok egyik vagy másik országban, azt szerint próbálunk közelíteni a témához. De miről is van szó? A hatóságok és azok, akik az egyes egyetemes szolgáltatásokat nyújtanak, azoknak meg kell felelniük kényszerítő követelményeknek. Tehát aki csomagot kézbesít, az, mint szolgáltató, úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet már profitábilis. Mert ezeket a szolgáltatásokat, akkor lehet elterjeszteni. Egyrészt, hogyha a követelményeket betartják, másrészt azonban a versenyképesség is nagyon fontos tényező, az árak, és ne felejtsük el a fogyasztókat sem. Hogyha erre az oldalra állunk, akkor fennáll annak a veszélye, hogy ezek a javaslatok nem feltétlenül szolgálják majd az egyetemes szolgáltatások terén megkövetelt egyensúlyt. Ugye a piac A piacnak a nagy része akár szenvedhet is, mert az egyik oldalon ott van az egyetemes szolgáltatók, illetve az egyéni szolgáltatók, és sajnálatos módon egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy ebben a vonatkozásban egyensúlyt érjünk el. Mert van, aki az egyik, mások pedig a másik trendet fogják támogatni. Itt a szakbizottságon belül lesz valamilyen álláspontunk, de az utóízelnek lehet, hogy jobb lesz. Mert ugyan az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket lehet, hogy nem sikerül megtartani, mint kompromisszum. És a másik oldalon lesznek, akik az abszolút versenyképességet kívánják ki, megerősíteni. Én azt gondolom, hogy nem ez a jogalkotási mód a jó megoldás arra, hogy itt az egyensúlyt megteremtsük, és a raportőr minden jó szándéka dacára nem látom, hogy sikerre fogunk jutni. Mert nagy problémát látok. Ugye mindenki védeni kívánja az egyetemes szolgáltatókat és a fogyasztókat, de hát ez a két dolog nem versenyez egymással, nem egymás ellen hatnak, miközben nem biztos, hogy mindenki számára kielégítő eredmény születik. Kompromisszumra van szükség. Egyébként a transzparencia persze, hogy fontos, az átláthatóság fontos, de még arról sem látunk tisztán, hogy mit értünk csomag alatt. Az eredmény a végén nem, hát nem lesz könnyen megtalálható, de el kell jöttünk ide. Köszönöm. Köszönöm, Zilla úr. Én is gratulálni szeretnék Lacey Andersonnak, nem volt egy könnyű feladat ez, de egyelőre jól alakultak a dolgok, és remélem, hogy a szakbizottsági és a végső szinten is jól működik. Itt a információra vonatkozóra reagálnék, azt hiszem, hogy nem működik az az, hogy mindenhol ugyanazt a szabályt alkalmazok. Nagyon különböző tagállamok vannak az adóztatás, a méret ügyében eltérőek, a módosítom éppen erre vonatkozik, tehát igyekszünk egy küszöböt kialakítani. Az 25-ös pontról van szó, ez már jobbá vált, de nem igazán oldjuk meg a kisebb tagállamok hát problémáját. Itt vannak nemzeti szabályozó hatóságok, amelyeknek figyelembe kell venniük a tagállamok sajátosságait a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás során. Itt, itt beszélnünk kell például a különböző foglalkoztatási formákról, időszakos foglalkoztatás, stb. részmunkaidő. Itt lehetőséget kell adni a tagállamoknak, hogy a szociális dömpingek például szembeszálljanak. Lettországban el kell, hogy mondjuk, vannak mikrovállalatok, akik itt működnek, és itt nagyon különböző adózási rendszereket alkalmazunk. És itt vannak a mikrovállalatok, akik kisebb adóval működnek, tehát ez nem feltétlenül a startupot jelenti, amire gondolok, tehát úgy gondolom, hogy többet, több hatáskört kell hagyni a tagállamoknál. Markus Ferber már elmentő a startup startupokat is említette, a lehetőséget kéne adni a startupoknak, azt mondja, milyen startup, milyen technológiáról van itt szó, tehát, tehát ez egy személy, aki kihozza a csomagot, ugyebár Észtországokban látunk olyan céget, amelyik emberek nélkül működik, tehát elektronikus szinte az utolsó pontig, az utolsó mérföldkövetés gépek működik, ilyen jellegű startupokról beszélünk, és nem veszélyes az, hogy ezt a, a küszöböt megőrizzük. Hát új, nem igen látjuk az új technológiát. Ezt Észtország amerikai államokon megengedik, de a legtöbb tagállamban, az EU-ban nem engedik ezt meg. Tehát szerintem helyes kompromisszumra kéne törekedni. Köszönöm Zilla úrnak. Az Európai Bizottság abszolút Kurier úr. Köszönöm szépen. Üdvözöljük ezt a támogatást, amiről mi hallottunk a harmadik cikkel kapcsolatban. A e, szabályozási felügyelettel is egyetértünk. Itt e, megfelelő információra van szükség a Nemzeti Szabályozó Hatóság e, részéről és örülünk, hogy tisztáztunk néhány kérdést, például a csomag definíciója, ez segíteni fog nekünk, hogy az administratív terheket csökkentjük, hangsúlyozni szeretnénk néhány dolgot, amit ma is hallottunk önöktől, hogy az eredeti szándék az Európai Bizottságnak nem az volt, hogy az, a transzparenciát biztosítsuk kizárólag, itt a bizottság logikája szerint a negyedik cikk egyértelmű helyzetet kíván teremteni az és az ötödik cikkben foglalkozunk a rendelkezésre állással, és itt szeretnék visszatérni a bizottság eredeti javaslatára. Nem arról van szó, hogy tisztességtelen akartunk lenni az általános szolgáltatókkal szemben, tisztességtelen versenyt akarunk. A fair azt jelenti, hogy nem csak rájuk fókuszálunk. A postai szolgáltatásokkal eh, kapcsolatban tudjuk, hogy megfizethető szolgáltatást is kell nyújtani, ez nagyon fontos. Ez egy kiegészítő tervezet kíván lenni a postai szolgáltatásokra vonatkozó irányelv kapcsán a határokon átnyúló csomag küldők megfelelő helyre kell, hogy kerüljenek, és ez egyértelmű utalás kell, hogy tartalmazzon azon elvek vonatkozásában, amelyeket a 12. cikk tartalmaz a postai szolgáltatások irányelvében. Hogyha túl magas terhet rakunk a szabályozói oldalról ezekre a cégekre, az nem eredményes, csak a félreértések elkerülése véget. Itt nem csak a célról beszélünk, ennek a rendeletnek a tartalma nem érinti az általános szolgáltatásokra vonatkozó irányelv tartalmát, de, és itt egyszerűen szeretnénk elkerülni a zavart két év, itt nem csak egy felvizsgálatról van szó két év múlva, hanem három, hanem három éven belül lesz egy jelentés az alkalmazással kapcsolatban, és az általános szolgáltatások nyújtói bizonyos kötelezettségekkel szembesülnek, ezeket fogjuk felülvizsgálni. Sajnáljuk egyébként az, hogy a hatodik cikket törölni szeretnék az eredeti formájában, a harmadik felek hozzáférésével kapcsolatban az eredeti szöveg nem volt annyira világos. Nem mondta, hogy kötelezettséget róna valakire, csak a folyamatra. Tehát nem az eredményt követeljük meg, hanem a folyamatot. Ezért azt gondoljuk, hogy a rendelet célja az, hogy a fogyasztó számára előnyöket biztosítsunk, és az eredeti cikk szerintünk ebben segített volna, hogy a verseny nagyobb legyen ezen a területen, és több lehet, választási lehetőséget kínálna. Úgy vélem, hogy ennyi lenne a reakcióm egyelőre. Madame Anderson, est-ce que vous voulez... Anderson asszony, kíván-e reagálni? Köszönöm szépen, csak hogy mm, biztosítsak mindenkit erről, semmiképpen sem kívánom az, az együttműködés, a kivéle együttműködés csökkenteni, és az az állásfoglalás, amit elmúlt évben plenáris elfogadtunk, az marad, továbban is érvényben marad. Úgy gondolom, hogy nagy rész foglalkozott a foglalkoztatási területtel. Mi nem szabályozzuk itt a foglalkoztatási szektort, de nagyon fontos ez, hogy ezt is megnézzük, hogy elkerüljük a torzulásokat a piacon. Ez az, amiért eljutottunk oda, hogy ezeket az ajánlásokat megfogalmaztuk az általános szolgáltatásokkal kapcsolatban. Egyetértek azzal, amit Márkusz mondott, hogy és olyan keretre van szükség, amely nem ütközik az érdekeinkkel. Slotowski úr a 282-es módosító. Ha hát visszamehetünk, megnézhetjük a mellékletet, és megvizsgálhatjuk, hogy hogyan működik ez a konkrét tarifákat, hogyan tudjuk feltárni. 282-es hát cikket nem, erre nem figyeltem, de azért végig kell gondolnunk, hogy mit akarnánk tenni. Köszönöm szépen az összes kommentárt és újra szeretném elmondani, itt nem a párhuzamoságokat akarunk az adatgyűjtésben, ez teljesen jogos. hanem egy harmadik cikket is létrehozhatunk a kötelezettségekkel kapcsolatban, és itt ebben szerepelnék, hogy elkerüljük a párhuzamosságokat. Zila egyetértek számos pontban, úgy gondolom, hogy nem akarunk olyan rendeletet, szabályos létrehozni, amely torzítaná a piacot, és ezt mindenkinek is mondom, Rikeóra is eh, reagálok. Szem előtt kívánjuk tartani, hogy a csomagokban viszonylag alacsony küszöbe, eh, küszöbe van a piacra lépésnek, és dinoszaurusznak tűnhetnénk, hogyha ebben az eh, konkrét témában kitartanak a régi szabályozás mellett és úgy gondolom, hogy lehetőséget kell teremteni az új operátoroknak, és remélem, hogy sikerül. Nyilvánvalóan hallom, amit ön mond, ez egy ambiciózus dolog, de ez a határokon átnyúló csomagküldés az egy elég speciális ügy, és szerintem van esénk arra, hogy ezt megoldjuk nem akarom a kibékíteni a kibékíthetetlent. Mm, igenis, én nem, nem javasoltam tíz további cikket, és támogatom a jobb szabályozás elvét. Ezért megnézzük, és újra megnézzük a szabályozás. Claudia, igen, ez egy tényleg fontos felvetés a tisztességről van szó, a fairnessről, az egységes piac működéséről, igazságos működéséről, és eh, bizonyos szabályozó hatóságok nagyon különböző módon működnek, ez nagyon fontos. Itt egy európai helyzetben vagyunk, és a postai szolgáltatások irányelve mm, eh, eh, nem hozta létre ezt a keretet, ahol a szabályozó hatóságok mindent elvégeznek, amit el kell végezni. Ez csak egy kis aspektus az egésznek. Úgy gondolom, hogy ennél többet tehetünk, egy észszerű lépéseket tehetünk, ami pedig a harmadik cikket illeti valóban a további javaslatokat is megnézhetjük, hogy hogyan kezeljük ezt a küszöböt a tagállamoknak megfelelő módon úgy gondolom, hogy ez a legtöbb témát kezelte, amit, itt, amit elhangzott, és remélem, hogy mindenki szorosan figyelembe kíséri. Merci beaucoup, Madame Anderson. Je rappelle que le vote aura lieu... Le... Köszönöm szépen. Július 11-én szavazunk erről. Itt sincs sok idő, hogy jó kompromisszumokat alakítsunk ki, hogy a parlament ebben az ügyben is hallathassa a hangját. Köszönöm Anderson asszonynak. Kicsit előre szaladtunk az idővel. Je vais euh, proposer une pause parce que... Szünetre teszek javaslatot. Ugyanis várunk arra a személyre, akit, akivel a meghallgatást terveztük 5 perc. Thank you.

Mes chers collègues, les cinq minutes sont terminées. Kedves kollégák, az öt perc lejárt, és folytatjuk a munkát. Mint mondtam, folytatjuk a munkát. A közúti fuvarozás biztonságáról van szó. Az Európai Bizottság egy előadása következik, a DG egy előadása. Tehát itt beszélni fogunk az útközbeni országúti ellenőrzésekről, a műszaki ellenőrzésekről, illetve a közúti fuvarozói szakma gyakorlásáról. Nagy 2017-ben 0099-es javaslat az, amelyről az Európai Bizottság beszélni fog. És meg is adom a szót neki. Parancsoljon. Janidu asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Áttekintést szeretnék adni eh, arról a jelentésről, amit eh, korábban készítettünk az országgyűjti műszaki ellenőrzésről a kereskedelmi jelvek kapcsán, mint mondtuk, 2010 314 es időszakot fedjük le ezzel. A teljes jelentés természetesen szintén elérhető az EULEX-en. Azt, és ez lehetővé teszi, hogy elolvassák. Itt a tagállamok számolnak be erről, hogy milyen nagy számú ellenőrzést végeztek, milyen hatékonysággal, stb. És tényleg az a helyzet, hogy vannak né, volt némi késedelem egyes tagállamok esetében, vannak tagállamok, melyek pontosan szállították az adatokat. Itt látjuk sárgával azokat, akik késtek, és két tagállam is volt, amelyek nem tettek eleget ennek. Egyszerűen azért, mert a 2000-es irányelvet egy másik irányelvvel módosítottuk 2010-ben, és ebben egy sor új ajánlási szerepelt a jelentéstételre, és az új ajánlások ö, magyarázzák a késedelmet. Két nagy tagállamról beszéltünk, nekik ö, nehézségeik voltak azzal, hogy teljesítsék az előírásokat. Hát, az a következő jelentés kapcsán azonban már ők is teljes mértékben teljesítik az előírásokat. Itt azt látjuk ezen a grafikonon, hogy um, hogyan ellenőrzik, milyen sűrűséggel ellenőrzik a hazai, illetve külföldi EU-s vagy harmadik állambeli járműveket. Erre majd még visszatérek, hát általában el kell, hogy mondjam, nagyon eltérő itt az egyensúly, és ez sok mindent megmagyar az esetenként. Amit már látunk, még mielőtt összefoglalnám, az egyértelművé vált, hogy ebben az időszakban az ellenőrzések száma jelentősen csökkent, még hozzá 31%-kal a korábbi időszakhoz képest. Ezt megbeszéltük a megfelelő bizottsággal májusban, amely a és kértünk tőlük magyarázatot is. Kétféle magyarázat találtak elő. Az egyik magyarázat az volt, hogy a megfelelő hatóságoknak más prioritásaik vannak, és a második az egy jobb magyarázat. Valóban arról van szó, esetenként a csökkenés az ellenőrzések számában együtt jár azzal, hogy célzottabb módszereik vannak, és tényleg ezt látjuk egyes tagállamoknál, ez egy jó fejlőmény szerintem, hiszen kevesebb idő vész el nem szükséges ellenőrzésekkel. Nem akarok most konkrét országokat kiemelni, de amennyiben önök további információkat kérnek, akkor ezeket rendelkezésre tudom bocsátani. Itt a grafikon kapcsán, itt a forgalomból való kivonás, a betiltott autók az ellenőrzés után, úgy általában elmondhatjuk, hogy növekedett az ilyen autók száma. Az ellenőrzést követően 2011-2012-ben 5,1% volt a kivont autók száma, most pedig 9,8%. De a grafikon azt is mutatja, hogy óriási eltérések vannak a tagállamok között. Ez megint csak rámutat arra a kérdésre, hogy mennyire hatékony a célzott ellenőrzése. Amit szintén látunk az ábrán, hogy a haja, hazai járművek úgy tűnik, hogy nem, a, nem kellően ellenőrzöttek, arban tartottak, ahhoz képest, amik külföldre is kiengedünk. A következő ábrán azt látjuk, hogy melyek a leggyakoribb gyakoribb hibák, hiányosságok, amelyekről a tagállamok beszámoltak. A prezentációt hozzáférhetővé tehetjük az önök számára, és most nem akarok a részletekbe belemenni, amit láttunk az az, hogy egyes tagállamok konkrétabb hiányosságokat várnak fel. Vannak, akik egyes pontokat szigorúbban ellenőriznek a következő ábra. Ezzel eljutottunk a három fő ponthoz, amit összefoglalásképpen elmondhatunk a jelentés kapcsán az első, az ellenőrzések számának csökkenése 31 százalék volt ez, mint már említettem, 31,5 százalékos csökkenésről van szó, és kevésbé lenne aggasztóbb ez a csökkenés, hogyha növekedett volna a kivont járművek eh, eh, száma, mert a célzott munkára enged következtetni a második pont, ez az egyensúly, ezt már mondtam, a külföldi és a hazai járművek egyensúlya nem mindig megfelelő a tagállamokban egyes esetekben ez elmagyarázható, vannak tagállamok, amelyek a periférián vannak, ott az érthető, de azért összességében elmondhatjuk, ez nem optimális minden tagállamban. Mi az utolsó, de nem utolsó soron beszélni erről, a kivont járművek, a tiltott járművek aránya nagyon alacsony, 0 százalék. Az végül is azt jelenti, hogy nem tudnak célzottan ellenőrizni, nem hatékony az ellenőrzésük és a cégek eh, számára értékes idővészel. A magas szám meg arra mutathat, hogy komoly nehézségeik vannak, 89% egy tagállamból, és ez a saját járművekre vonatkozna egyébként. Ott azzal tudnám lezárni az előadásomat, hogy a célzott ellenőrzés kérdése, a jobb célzott ellenőrzés kérdése fog, témája lesz az új irányelvnek, és következő évben lép ez majd hatályba. Ez azt jelenti, hogy jobb kockázatértékelő rendszert kívánunk bevezetni, és ebben is bízunk, hogy jobb harmonizáció és jobb célzott ellenőrzés alakulhat ki a következő években. Köszönöm szépen! Nézzük, ki kíván reagálni. Wim van de Kampur. Elnök asszony, köszönöm szépen. Ne vegye okon, hogy ezt a prezentációt először majd még el kell, hogy olvassam méghozzá a mobilitási csomag összefüggésében. Ha jól értettem az elmondottakat, akkor Bulcs asszony tulajdonképpen arra tett javaslatot ott, hogy az ellenőrzések számát növeljük az összes intézkedés 3%-ára. Most nekem nem egészen világos ezek után, hogy miből indul ki a 3% a kabutásból, vagy pedig igazából a járművek műszaki állapotára hivatkoznánk ez az első kérdésem. A második kérdés, mi a helyzet az együttműködéssel a nemzeti ellenőrző hatóságokkal? Van itt egy önkéntes együttműködés, az ERC a a neve, vagy EAC a neve a Nemzeti Hatósággal, European Road Control, tehát ERC, hogyan működnek ezek a nemzeti szintűek együtt az Európai Bizottsággal. A harmadik pontom, a következő mégiscsak mm, meglepő és csalódást keltő, hogy két nagy tagállam, Franciaország és Németország nem akart, nem tudott jelentést készíteni. Ez is egy kérdés részemről. Aztán egy populistább kérdésem is van Hollandiából. Hollandiában az a benyomás alakul ki gyakran, hogy a holland gazdag kamionsofőröket egyes tagállamokban többször ellenőrzik, mint a szegényeket más országokban. Most ez persze, ez lehet plegyka is, de mit tud erről az Európai Bizottság? Van-e ilyen érzékelés vagy vélemény? Köszönöm. Cseszne lovasság. Köszönöm szépen. Azért kértem szót, mert én voltam a jelentéstevője ebben a parlamentnek, az említett irányelvnek, és el kell mondjam azt, hogy az előadásokban a hasonló terapitára, amit néhány évvel ezelőtt folytattunk. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrző, ellenőrzéseket jobban uh, kell uh, kialakítani. Fontos, hogy ne legyenek benne diszkriminatív elemek, illetve nagy a különbség a tagországok között. De nincsen semmi új, nincsen meglepetés. És amit el akartam mondani, azt Wim van de Kampur is elmondta, ugyan az a kérdés merül fel bennem, Németország és Franciaország kapcsán miért nem kapjuk meg az információkat? A második kérdés a kockázat elemzési rendszerekre vonatkozik, ezért akartuk, hogy ez az elem bekerüljön a rendszerbe. Célzott ellenőrzéseket szerettünk volna a leginkább kockázatot jelentő ö, ö, sofőrökre kihegyezve, az adatok 2019-re vonatkoznak, a tagországoknak ezt ekkortól kezdve kell bevezetni. A tagországok a kockázatrendzési rendszert 2009-től be fogják tudni vajon vezetni? Köszönöm szépen, van Wiltenberg úr. Ja, danke, u Köszönöm szépen, elnök asszony. Hasonló kérdéseim vannak az ellenőrzések növelése. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság készítette elemzést a beszámolási időszakot vizsgálva. Nem tudok képzelni számos tagországot, akik nagyobb nyomást szeretnének gyakorolni, amikor meg kell, hogy nézzék a költségvetéseiket, hatékonyabbaknak kell lennünk a rendelkezésre a költségvetésből, tehát érdekes volna megvizsgálni azt, hogy mi is itt a gondolkodás, két nagy ország nem tud beszámolni, ez aggasztó. Tehát a bizottság ezt övetett karral nézi -e majd vajon, vagy terveznek-e fellépni a jövőbeni beszámolás érdekében. A beszámolási kötelezettséget a jogalkotás rögzítette, tehát ennek a kötelezettségnek eleget kell tenni. Tehát, hogyha ez egy rendszeres eljárás, akkor a bizottság szabálysértési eljárásokat kell, hogy beindítson. Mindenkit ugyanúgy kell kezelni. Köszönöm szépen. Kámer úr következik. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jelentést. Egy kicsit csalódott vagyok. jól tudják azt, hogy Németország Németországot és Franciaországot egyáltalán nem érdeklik az európai szerződések tehát önök a szerződések őrzői, tehát akkor valamit tenni kell. Hát azt gondolom, hogy itt több dolognak kell történnie. Második pont. Minden, amit megvizsgálnak ebből, hiányzik nekem az, hogy létezik amúgy egy vizsgálat, mi szerint 10%-a terautóknak túl van terhelve, ez vonatkozik minden tagországra, vagy csak a kettőre, aki nem számol be erről, léteznek-e táblázatok erről, hiszen a túlpakolt teherautók nagy veszélyt jelentenek, nem csak a sofőrökre nézve, hanem mindenki másra nézve is. És a harmadik pont a pihenési és vezetési idők. Voltunk egy jelenzési ponton, ahol elmesélte a rendőrség, hogy felhívták őket tegnap, és azt mondták, azt mondta nekik az egyik sofőr, 17 órája vezetek, mert ne ellenőrizzenek, kérem, a főnököm nem engedélyez pihenési időt, tehát ellenőrzés nélkül törvényt el lehet felejteni. Hát a bizottság készítette szúrópróbás ellenőrzéseket, vannak olyan tagországok, amiket nem ellenőriznek, 0,1%-os az ellenőrzési arány, ha jövőbe tekintünk, volt a dízel díj, és hogyha a tényleges kibocsátási értékeket nézzük, akkor ezeket is ellenőrzik, hogy betartják-e, tehát ezt ellenőrzni lehet vagy nem. Tudjuk azt, hogy a mérnökök mi mindent megtettek annak érdekében, hogy kikerüljék a törvényt, tehát a bizottság készíthette el szúrópróbákat majd a jövőben. Önök hogyan látják a helyzetet, hiszen ebben is nagy a veszély. Köszönöm. Merci, Monsieur Kramer. Köszönöm szépen, Kramer úr. A bizottság következik, mint látják, ezek a kérdések nagyon fontos veszélyforrásokra hívták fel a figyelmet. Nem lehet játszani a közötti biztonsággal, akik az életük veszik az utakon. Ez nagyon nagy veszélyforrás van, akik pedig fogyatékossá válnak a balesetek miatt, és ez is kiadásokat jelent. Azt gondolom, hogy a tényleges kérdés az ellenőrzésekre vonatkozik. Pas président de la présidente de la commission transport, on va se calmer. Hein? lenyugszom, én, mint bizottsági elnök. Yeah, yeah, moi, je, je suis assez choquée que dans le paquet, euh, Monsieur Engem sokkolt az, Wim van de Pakampur elmondta azt, hogy a csomagban is vannak veszélyek, ami az ellenőrzéseket érti, várjuk a tahográfokat, de megvárjuk 2004-et, 2034-ig mit csinálunk? Ez az első kérdés, a második pont pedig, ezt Kramer úr el is mondta, a idő ellenőrzése és a pihenés körülményének ellenőrzése, hogyha a sofőrök a, a vezetőfülkékben alszanak, akkor ez nem pihentető, Ezt 2017-ben nem lehet megengedni, itt a probléma van, egy olyan személy, aki nem pihentem vezet, kockázatot jelent, És a harmadik és utolsó pont, azt gondolom, hogy az átláthatóság kérdés a fontos Bizottságunk számára. Nem értjük azt, hogy a nagyországok, Németország vagy Franciaország például még mindig nem készítettek jelentéseket, nem adták meg az adataikat ebben a témában. Világosítsanak fel bennünket ezekről a pontokról, ce serait super. Et ensuite, nous allons continuer et nous donnerons la parole à Monsieur Liégeois. Oui. Para parancsoljon. Először Lézsa úr kap szót. Elézi. Parancsoljanak. Merci bien. Köszönöm. Először is a két nagy tagország kérdésével kezdem. Én nem mondom azt, hogy ezek a tagországok nem számoltak be nekünk, én ezt nem mondtam. Mi elvégezzük a munkánkat, a dolgunkat tesszük, Hát nem rendelkeztek az adatokkal, mivel új osztályozásokat vezetett be a tízes módosító, ez volt a nehézségük. Meg kell változtatniuk a jogalkotásokat, hogy ennek eleget tudjanak tenni, de jelentést készítettek. És biztosítottak bennünket arról, hogy a következő időszakra már be tudnak számolni az új szabályok értelmében. Tehát a globális adatokkal rendelkezünk, bizonyos kategóriákban hiányosak az adatok. Hát én pontosan szeretnék fogalmazni, ők együttműködtek. Ebből ne csináljanak nagy ügyet, tehát mi megtettük a dolgunkat, és ők is. A második megjegyzésem, tisztázni szeretnék, itt csak technikai jellegű ellenőrzésekről van szó. A jármű defektjeire összpontosítunk, hiányosságaira, vannak más aspektusok is, amik a munkaidőre vonatkoznak. És ezt a kérdést kollégám Eddi fogja megválaszolni ő felelős a belső piaci mobilitási csomagért, a 300 és a többi itt eh, nem él. Az új irányelv minimum 5%-ot rögzít az előzéseknél, de itt a technikai hibákról beszélünk most kizárólag. Nem ismerünk diszkriminációs eseteket, amelyekről ön említést tettek, a, holland kolléga hívta erre fel a figyelmet, és testmértékben egyetértünk Szelhaló asszonynal. Elnézést, ha nem hessen ejtettem a nevét. Igaz az, hogy a kockázati értékelés kulcsfontosságú, az új irányelv ezzel témával foglalkozik, és a következő jelentés kapcsán a tagországokat arra fogjuk ösztökélni, hogy célzottabb ellenőrzéseket végezzenek. Azt nem tudjuk, hogy a tagországok korábban el tudják ezt kezdeni, de mi megpróbáljuk őket ebbe az irányba elmozdítani. Ami a teherautók, kamionok túl pakolását illeti, ez a jogalkotáson kívül esik, hiszen ez a jogalkotás csak a technikai hibákra összpontosít. Hát itt eh, nem tudok eh, újabb elemeket megosztani ezzel. Ezek azonban fontosabbak, mint maguk a technikai hibák sajnos. ezek a többen nem tudok mit mondani. És ezzel válaszoltam is a kérdésekre. Liazsoá úr, parancsoljon. So I will reply to... A kérdésekre megpróbálok válaszolni, és utána bemutatom a bizottsági jelentést, amit márciusban fogadtunk el. Hogyha veszem azokat a kérdéseket, amelyek az imént hangzottak el, például a megvalósítást illetően. Ez egy nagyon fontos pont, és ezen javítani szeretnénk, a mobilitási csomagot javítani szeretnénk, Március 31-én került ez bemutatásra, és először azt a rendeltető vesszük, amit eh, eh, én eh, mindjárt bemutatok, a 1071-es rendeletről van szó, és szeretnénk ezt egyeztetni a kritériumokkal, amelyek célja a postafiók cégek lététnek elkerülése. Ügysük lehet együttműködésekkel, hogy sor kerüljön a tagországok között, és lehetővé kell tenni azt, hogy egy tagország egy másik tagországtól információt kérjen, illetve hogy lehetővé tegye az említett tagország szemmelre a helyszíni ellenőrzéseket, amennyiben az adott cég ebben a tagországban jött létre. Randeka úr felvetette az ellenőrzések százalékos arányát, amelyeket a tagországoknak amivel el kell végezniük, ez 3%-os, és a kapatásra vonatkozik. A mi javaslatunkban azt javasoltuk, hogy megváltoztatjuk a szabályokat, egyszerűsítjük a szabályozást, a szabályozás limitjét, de azt is tervezzük, hogy a tagországok a jövőben minimális számú kobotást is el kell, hogy végezzenek, illetve ellenőrzést a kabotásoknál. Amennyiben illegális kabotás történik a területen, akkor fontos a szabályt javítani, másrészt azonban a tagországnak felelősséget kell vállalniuk, illetve minimális számú e, ellenőrzést el kell végezniük, ez 300 os a kabotásnál. A 1071-es rendeletben Említeni fogom azt a tényt, hogy mi ki szeretnénk terjeszteni az információt, amit a tagországok a nemzeti e, jegyzékek bevesznek, különösen ami a teherautó regisztrációs számát illeti, illetve a vállalkozás cégjegyzék számát. Ezek a nemzetközi cégjegyzékek e, össze vannak kapcsolva, az erővel, ami lehetővé teszi az információ cserét. Egy két-három intézkedésre tettünk javaslatot, amelyeknek célja a megvalósítás javítása. Elnök asszony említette a pihenés feltételeinek ellenőrzését. Ezt a rendeletben taglaljuk. És a javaslatunkban azt javasoltuk, hogy a heti pihenésre a kabinban is ott lehet keríteni. Ez minimálisan 45 óra, viszont ezt nem lehet eltönteni, eltölteni a kamionban. És javaslatot tettünk arra, Úgy kell megszervezni a szállítást, hogy a sofőr három hetente haza tudjon térni. Az utolsó kérdésem a tahográfra vonatkozik, említették a 34-es időpontot, 2034-et, jövőbeni eh, smart tahográf bevezetéséhez minden járműnél két eh, fellépés létezik. Egyrészt a smart tahográfot Körülbelül két évvel ezelőtt fogadtuk el, és jelenleg dolgozunk ennek a, a rendetnek a megvalósításán, az előkészítésén, illetve a technikai specifikációkon, és az iparral szoros kapcsolatban állunk. Szeretnénk biztosítani azt, hogy a smart tahográf a piacra kerülhessen, 2019. júniusában. Ez az első pont. A második pont, nincsen kötelezettség a retrofitre vonatkozóan, ez azt jelenti, hogy a 2019 előtt regisztrált kamionok a digitális tachográffal fognak rendelkezni. Ez még nem a smart tachográf, amely lehetősé teszi a geolokalizációt. Uh, where we will examine the possibility. Nyilván a retrofit jelentésnek a, az alkalmazhatósága 2034 előtt fel fog merülni, ennek a lehetőségét fogjuk megpróbálni megteremteni az intelligens tachográfok segítségével. Merci beaucoup, monsieur Léjoa. Est-ce que je... Köszönjük szépen, mondja az elnök. Egy dologra is kitért itt, a Wim van der Kamp kérdésére vonatkozóan, ugye 3%-os arány, itt a kapotás módosításáról is szólt. Ugyanakkor a tagállamoknak egy minimális mértékű kabotással még számolni kell. Mit jelent ez pontosan? Ez nem teljesen derült ki. Nem volt világos. Nos, hát mire gondolok pontosan? Mondja az elnök, mit jelent a kabotás módosítása? Intézem a kérdést Wim van der Kamphoz. Válasz saját céljaimra, illetve a jövőbeni tudásom javítását illetően is, abból indulok ki, hogyha egy járművet ellenőriznek, akkor a technikai ellenőrzés, a technikai műszaki kontroll és a szociális ellenőrzés egy mm, intézkedésnek számít. Vagy ezt félreértettem? Monsieur Liégeois, vous avez deux questions. Uram, kettő kérdést is kapott. Van der Kamp kérdése és a saját kérdésem. Liégeois úrtól várjuk a választ. Parancsoljon, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy szabálymódosításról beszéltünk a kabotás határokkal kapcsolatban, hiszen a fuvarozók, szállítmányozók eddig három kabotás tevékenységet, felépést intézhetnek hét nap alatt, ami egy összefüggő időszakot jelent. Ugye ez kerül most módosításra. A szállítások számát fogják módosítani. Mi pedig már csak időbeni korlátot fogunk állítani. Tehát öt nap lefolyása alatt mehet végre a kabotázs a tagállamon belül a megfelelő szabályoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem az szállítmányozásnak a száma van korlátozva, tehát maga a tevékenységnek a korlátozásáról nincsen szó, de nem is jelent, hogy a kabotást teljesen felszabadítják, hiszen a kabotásra szánható idő a nemzetközi szabályok értelmében 7 napról összefüggően 5 napra csökken. Ez az ellenőrzés pedig újfajta ellenőrzés, ez a jelenlegi rendeletben még nem szerepelt, azonban a tagállamoknak kötelező a kabotás során minimális számban 3% tehát a kabotásnak 3%-át adó eseteiben ellenőrzéseket kell végrehajtania. Euh, ce qui se passe dans la réalité, c'est que euh, les... Tehát a minimális ellenőrzések az egyik fontos tényező, és az ellenőrző szervek kontrollokat hajtanak végre, amelyek különböző jogi kérdéseket fednek le, például a tahográfot is, valamint a szociális ügyi szabályoknak is meg kell felelniük. Riki úr, mert nem teljesen világos a kabotással kapcsolatban, ami elhangzott. Tehát hét nap volt ezt megelőzően az időtartam, ugye ez volt a hét napos határidőn belül lehetett ellenőrzéseket végrehajtani, illetve hét napos határidő volt határban, de itt hét naptári napról van szó, hét munkanapról, hét egybefüggő napról, ezt nem értjük még. Ez nem munkanapok kérdése, ez egy nemzetközi tevékenység, Hét naptári napról beszélünk. A kabotás végrehajtása hét nap alatt történhet egy tagállamon belül. ami a tehergépjárművek közlekedésének korlátozását illeti. Hát ezt a kettőnapos tilalom meg fogja nevez, nehezíteni, ugye kivételt képeznek azok a tehergépjárművek, amelyek engedélye rendelkeznek. A speditőrnek a tagállamban hatályos szabályokat, törvényeket be kell tartania, tehát a hét napja van a kabotásra, de a hét napon belül van fuvarozási tilalom érvényben, akkor nem hajthatja végre a kabotást, akkor nincs kabotás. És hát nemzetközi közlekedés sem lehetséges akkor. rikór. úr ezt érdekes kérdésnek tartottam, mert ugye hétvégén sokszor van egyes tagállamokban tilalom a tehergépjárművek közlekedésében, és hogy a, most bármiféle csökkentésről beszélnek, és most kettőt elvettek, akkor tulajdonképpen hét naptári napról öt munkanapra csökkent az időtartam, tehát ugyanott tartunk, nem? Tehát a kabotás szánható időszakot hétről ötre csökkentették, de hát ez nem jelent más, mint hét napról öt napra csökkenteni ezt az időtartamot. Hogyha a hétvégi közlekedési tilalmakat szem előtt tartjuk, a kabotás akcióknak a számát ugyan nem korlátozták, de az időtartamot igen, tehát az eredmény ugyanaz. Igen, hát ezt vártam, ezt vártam. A bizottság tulajdonképpen mindent fel akart szabadítani, és így a kabotást is felszabadította. Elnök. Jó, hát ezzel a pontosítással akkor folytatjuk a munkánkat, és a következő napi rendi pontra térünk át, ami egyben az utolsó. Itt a bizottság egy prezentációját fogjuk meghallgatni, megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusról van szó, az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatásokról, a Connecting Europe kontextusában a DG Move-tól jött az előadónk. Örülök, hogy itt van, parancsoljon öné a szó. Jó napot kívánok! Talán Először az igazgató, főigazgató, aki kezdte, hogy hívják az igazgatóját, hogy megismerhessük itt a szakbizottságon belül? Üdvözlöm, elnök asszony. Uh, Isabelle, euh, pour me laisser la parole brièvement, en fait, euh, juste pour vous dire, euh, Madame la Présidente, que, que ceci est un, un exercice qui est mené de, de en étroite collaboration avec... Elnök asszony, csak nagyon röviden azt szerettem volna, hogy a parlamenti szakszolgálatokkal nagyon közösen dolgozva, együttműködve jutottunk el ide. Természetesen a szakértői bizottságokba is meghívtuk a parlamenti képviselőket, és az ITS irányelv keretében született most ez a prezentáció. Azt hiszem, hogy a negyedik alkalom, hogy egy delegált jogi aktusról vitázunk, illetve egyáltalán ilyet létrehoztunk. Mindjárt át fogom adni a kollégámnak, aki erről a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról mindjárt be fog számolni. Izabel, parancsolj! Talán inkább akkor angolul. Tehát ez a delegált jogi aktus A mobilitáli csomagon belül május 21-én került elfogadása, és most a felülvizsgálatról, az vizsgálatról, az ellenőrzésekről tartott folyamatnál tartunk. Minden szereplővel vitát és eszmecserét folytattunk. A parlament is megkívást kapott a szakértői csoportba, annak érdekében, hogy ezt a szöveget megfogalmazhassuk. 2014. november és 2016. márciusa között született meg a szöveg, különböző workshopokat is megtartottunk, aztán volt egy két hetes online konzultáció 2015-ben, szeptember is, szeptemberében, Ahhoz, hogy az EU intézkedésnek a pozitív hatásait fölmérhessük, nagyon sok bilaterális szintű megbeszélést folytattunk a szereplőkkel, annak biztosítására, hogy ez a delegált jogi aktus tényleg kielégítő legyen minden egyes ágazat számára. Következő szlájdon azt mutatjuk be, hogy miről is van szó. Itt a különböző szintű és területen felmerülő adatokról van szó a közlekedéssel összefüggésben. Kérdés az, hogy hogyan járunk el. Ugye az adatokat nemzeti adatbázisokon keresztül hozzáférhetők, és a tagállamoknak megvan a szabadsága, de kötelessége is, hogy a nemzeti hozzáférési pontoknak milyen lesz a formája, milyen formát öltenek. Az adatokat standardizálni kell a nemzeti hozzáférési pontoknál, úgyhogy harmonizált adatformátumot bocsátottunk rendelkezésre, és a helyi adatokat át kell ültetni, át kell alakítani, harmonizált adatokká, ez is egy nagyon fontos feladat volt. Nagyon fontos pont volt a megbeszélések során a feltételek, az általános feltételek, a har- ezeknek a harmonizálása, aztán a minőségi kritériumok, minőségre vonatkozó kritériumok, állami és magán operátoroktól érkező adatokról van szó, akik a közlekedési ágazatban tevékenykednek. A teljes közlekedési európai hálózatra vonatkozóan gyűjtjük ezeket, menetrendek, aztán a hálózati csomópontokat is ide sorolom, a topológia, ezeket 2019-ig várjuk, ezeket az erre vonatkozó adatokat, a menedíja 2020-ig, aztán a biciklihálózatok, aztán a megbecsült érkezési időpontok 2021-ig várt, várhatóak, aztán a városi csomópontok 2023-ig. Ezek a statikus adatokhoz sorolható elemek, amelyeket most felsoroltam, vannak real-time adatok, ezek a dinamikus adatok, hol van éppen a vonat, amire föl akarok szállni. Hát ez nyilván egy bonyolultabb falat. Amikor a tagállamokkal és a szereplőkkel tárgyaltunk, úgy tűnt, hogy a tagállamokra kell hagyni, hogy a dinamikus adatokat is felveszik-e a nemzeti hozzáférési pontokhoz, pontokba, és hát nyilván akkor ugyanezt a formátumot követően fogják ezeket összesíteni. A delegált jogi aktus nem csak, ahhoz, nem csak az adatokhoz való hozzáférést hivatott biztosítani, hanem a te, az utazásoknak a megtervezéséhez is hozzájárul. Ezt azzal tudjuk elérni, hogy a helyi, regionális és nemzeti szolgáltatásokat össze lehet kötni, amennyiben erre igény mutatkozik, Nyilván nem kötelezzük az utazási információs szolgáltatókat, hogy itt minden információt összekössenek, de amennyiben van erre igény, akkor ezt érdemes meglépni. Ajánljuk a standardizált interfészeknek, az API-oknak a létrehozását, definiáltuk azt is, hogy mi az undo, munkapont, itt az interkonnektivitás kontextusában fontos elemekről van szó. Milyen feladataink vannak még? A CEF program, támogatási fellépés. Ez egyébként része volt a 2016-os munkaprogramnak is része volt most ajánlattevés időszaknál tartunk a tagállamokkal szemben, társfinanszírozási módszerrel működne ez a rendszer, és a végrehajtásban is ez érvényesülne, attól függően, hogy a tagállam milyen helyzetben találja magát, vehet részt, és használhatja fel a pénzt, például, hogy a nemzeti hozzáfizési pontokat kívánja létrehozni, vagy a már meglépőket esetleg majd a közúti rendszerekre, vagy a közúti biztonság fejlesztését szolgáló rendszerekre is fordíthatja. Az útinformációs szolgáltatásra vonatkozó adatokat, ahogyan mondtam, megfelelő adatformátumba kell ötni, önteni, hiszen ezzel lehet akár az utazások megtervezését is fokozni. Év végéig várjuk már, hogy ez a rendszer felálljon, és akkor 2020-22-re ezeket a felépéseket le is tudjuk zárni. El is jutottunk a végére ennek a prezentációnak. Szerintem itt meg is állhatunk, és akkor elkezdhetjük a vitát. Mi további részleteket pedig szívesen. Köszönöm szépen, Ander Kampur. Elnök asszony, köszönöm. Őszintén meg kell, hogy mondjam, nem vagyok szakértője ennek az anyagnak. Talán a kérdéseim ennek megfelelően nem is megfelelőek. Mi ez a delegált, rendelált, delegált jogszabályról szoktunk beszélni, de hát mi ez a rendelet, delegált rendelet, vagy meghatalmazáson alapú rendelet? Ki mit táplál be? Honnan jönnek az adatok? Az üzemeltetők, a vállalatok, esetleg a közlekedési vállalatok. Tehát egy busz esetében az adatokat ki biztosítja? Harmadik kérdés, hogy kinek válik ez előnyére valójában? Itt az egyes fogyasztóról beszélünk, a multimodális az tényleg ez most mit jelent? Most a mm, regionális repterek is ide tartoznak? El tudja valaki mondani, hogy kiben, kive, kinek segítünk, mivel? Köszönöm szépen, Van de Kampur. Telicska úr. Köszönöm szépen. Mm, Wim van der Kampot üdvözlöm, és ebben egyetértek, hogy én sem vagyok szakértő Köszönöm szépen ezt az áttekintést. Valóban azt hiszem, hogy világos volt ez a prezentáció. De két kisebb kérdésem van éppen ezért. Nézzük meg a statisztikai adatokat a menetrend oldaláról, és a dinamikus adattábla. Hogy jutnak hozzá az adatokhoz ez a kérdésem? 2020, 2021, 2019, akkor indul az egész valójában, tehát még az összeáll 2021-ig a, kell várnunk a kerékpárutak, a menetrendek, stb. kialakítása azért ez időbe telik, vagy a becsült utazási idő kialakítása, egy másik menetrend is lehetne, felgyorsíthatnánk mondjuk a dolgokat, a 2020-2021-es időszak feladatait, és egy, egy átfogó hálózatról beszélünk, ez, ez komoly elvárást jelent természetesen a második pont. Ez inkább egy aggály részemről, a cselekvési terv, amiről itt beszélek, 5 millió euró lehetne kiosztani 28 eh, tagállamra vetítve. Én azt mondanám, hogy 100%-ig támogatásként fizessük ezt ki, amivel egyetlen projektre fókuszálunk. Tehát a négy-öt dimenzióból egyet kiragadnak, mert a tagállamok egy kicsit elutasítók lesznek, és nekünk el kell indítani a dolgokat egyfajta kezdőlökés lenne ez. Négy vagy öt potenciális célt lehetne kijelölni, és mindenki kiválasztat egyet magának, és ezzel egy szinergia hatást tudnánk elérni. Ugye az a bizottság azt mondhatná, hogy igen, ez a legfontosabb dolog, ez alapvető jelentőségű, ez legyen a cél, és 5 milliót költünk rá. Az 5 millió, hát az egész euróra elosztva kicsit aránytalan is lehet. Persze túlzok némileg, de a munkaerő költsége is szóba kerülhetnek. Mi, és mi, miért pont 5 millió? Tehát 4-5 célt lehet kijelölni, hát 5 millióval ez nem fog menni. Azt kéne mondani, hogy mindegyik nagyon fontos, de mert különben mondjuk 150 millióval kéne nekiállni, ha minden cél annyira fontos lenne, de hát ez nem történt meg. Ez hiányzik a céloknál némileg, és nem érzem jól magam, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért fizeti ki az EU-nál egy bizonyos összeget, 5 millió, mibe kerül ez, adminisztrációja van, és öt különböző irányba ezt a pénzt szétszórni, ez ez nem igazán szerencsés. Egyébként pedig további kommentárom nincs. Meg kéne nézni, hogy ezt hogy tudjuk összekapcsolni azzal, hogy egy mobilabb, multimodális világot hozunk létre. Tehát ez egy hasonló szakértői háttérre született, mint Van der Kampur esetében. Köszönöm, Kramer úr. Köszönöm szépen az előadást. Nekem is van még kérdésem. Az integrated ticketing témája már tíz évvel ezelőtt, a harmadik vasúti csomagnál döntöttünk, azt mondjuk, hogy kellő információra van szükség, az integrált ticketing és a reális világ azonban ezt nem Az Éppen ellenkezőleg vonatkozik, ez nem probléma a repülőknél, ott megkapom az összes információt, mindegy, hogy hár a légi közlekedési cég vesz ebben részt, de a vasútnál nem kapjuk meg a szükséges információkat. Én egy egoista hibának tartom ezt. A vasúti vállalatok csak magukra gondolnak, azt mondják, hogy nem adjuk tovább az adatainkat, de maguknak ártanak, meg másoknak ezzel a hozzáállással, és egy nyomást kell gyakorolnunk. Én pont ugyanazt az információt akarom megkapni az egész világon, ha utazni akarok, és meg, meg akarom tudni venni a, von, a vonatjegyet, és hát ami a légi közlekedésben nem üzleti titok, az miért lenne a vasút esetében üzleti titok. Nem értem ezt. Éppen ezért vannak is olyan EU projektek, amely társfinanszírozást tartalmaznak. A kérdésem most az, hogy megkaphatjuk ezt az információt, mely projekteket indította el az EU, hogy ez haladjon ez az ügy, és koordinálják-e ezeket a projekteket, és integrálják-e. Ha most van három-négy vizsgálat, amely nem függ össze egymással, akkor nem fogunk haladni. Milyen irányba haladunk itt, ezt szeretném megtudni jegyértékesítés természetesen, ez a párizsi megállapodás szerint történik. Hogyha itt a CO2-t figyelembe veszük, vannak akik ezt már látják, mondjuk Brüsszel, Madridba, mekkora távolság van, tehát itt a repülővel megyek, akkor az ekkora CO2 kibocsátásáját, autóval ennyi és ennyi, kerékpárral ennyi és ennyi, és ha hajóval megyek, akkor ez tehát, hogy maga a levő döntsön, itt nem csak az ár számít adott esetben, hanem a környezet megmentéséről is. Törekszünk -e erre, ki az, aki ellenáll, és miért nem működik, ha nem működik. Én jónak tartanám. Ha már ennél a példánál járok, időközben eljutottunk oda, hogyha a vasútról beszélünk két országról, tehát határokon átnyúló, akkor online módon vehetek jegyet. De ha három ország van, akkor nem működik tehát például Brüsszelből Párizsba mehetek Tálisszal, és éjszakai vonattal tovább megyek Párizsból Madridba. Ezt nem tudom egy egy-két megvenni, mert három ország van érintve benne. Nem értem, hogy ez miért van így. Még örültebb a dolog, önök is tudják, hogy nagy kerékpáros vagyok, hogyha Berlinből Amsterdamba az Intercity-vel megyek, online meg tudom venni a jegyet, de azt mondom, hogy Berlinből, Amsterdamban magammal vinném a kerékpárt, bár intercity erre van lehetőség, nem az Intercity Expressen, de az Intercity meg lehet csinálni. De ezt a jegyet a, a kerékpárral már nem tudom online megvenni. Ez őrült dolog, nem is értem, hogy miért van ez úgy. Ez egyfajta diszkriminációja a kerékpáros turistáknak. Miért van ez így? Az EU-nak is feladata lenne, egészen konkrétan a bizottságra gondolok, hogy ugyanolyan jogot élvezem mindenki. Gondoljunk még az autós vonatokra. Nem volt probléma, Berlinből Bécsbe tudtam vonattal elvinni az automat is, vagy Zürichbe, vagy várva, Amikor ez volt 20 évvel ezelőtt, Berlinben tüntettünk ezekben a vonatokban elvihetem a mopedet, az autót, a motort, és akkor megkérdeztem, hogy a biciklimet vihetem-e, azt nem engedték igen, nevetnek, most természetesen nem érték. Harald is egy nagy kerékpáros, de hát azt mondom, mindenkinek ugyanazt a jogot kell biztosítani. Amit a nagy kocsiknak lehetővé teszünk, azt hogy tilthatjuk meg a kerékpároknak. Most pedig kíváncsian várom a bizottság válaszait. Köszönöm szépen. Akkor a bizottsághoz fordulok. Rontos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fandjakám úr természetesen a delegált jogszabályokat hát a, a, hogyha ismeri a delegált jogszabályt, vagy a meghatározás alapuló jogszabályt, hát ide tartozik a rendelet, és Delicska és Kramer úr esetében pedig az 5 millió felhasználásáról, hát ez nem nagy összeg valóban, de amiket itt társfinanszírozunk, ezek nagyon konkrét, célzott, kisméretű cselekvések, fellépések, és van, ami már megtörtént, a csatlakozási pontokat létrehozták, adott esetben az érintettek konzultációjára szolgál, és ilyen pontok, ezek nagyon célzott segítségek, ez a pénz, ezt kívánjuk társfinanszírozni. A százszázalékos támogatás is, lehető, is, is lehetséges lenne természetesen, de hát meg kell nézni, hogy hogyan tudunk eredményt elérni. 27-28 tagállam esetében ez a, nem szerencsés talán. Most, hogyha most a kerékpárok, az online jegyfoglalás, ez a delegált rendelet, ez nem igazán tudja ezt kezelni. Nyilvánvaló az elérhetőség, az fontos a multimodális közlekedésnél, hát de most az online jegyfoglalás, és Izabel még szeretnék kiegészíteni, amit el akartam mondani. Visszatérnék talán egy kérdésre, hogy ki mit ad, az összes szállítmányozó vagy szállító részt vesz ebben, ez lehet egy magáncég, vagy egy állami cég, carsharing cég is. Az adatok rendelkezésre állnak, hogyha ezek nem ellentmondásosak, akkor élhetünk vele egy példát mondanék az adatokra, amiket meg kéne adni, és akkor látni fogják, hogy ez nem egy kereskedelmi titok, vagy nem fogjuk megsérteni az üzletüket, nem fogunk ártani az üzletnek. Lehetőséget kínálunk csak arra, hogy láthatóbbá váljanak ezek a cégek hol a vasútállomás, hol tudjuk felszedni az embereket, hol tudnak beszállni, mibe kerül ez, milyen díja van, milyen az átlagos díja ennek. Az ilyen jellegű információkra gondoltam, vonatkozik ez a közösségi közlekedésre, de a tengeri vagy vasúti közlekedésre, repülésre is vonatkozhat, metróra, városi vasútra, stb. Minden nemű közlekedési ágat ez alá érthetünk, sőt a buszokat is, a távolsági buszokat is. Ki tudja használni ezeket az adatokat? Mindenki tudja használni, mert ez egyfajta nyitott adatszolgáltatás lesz, bizonyos feltételek mellett lehet hozzáférni. Ez természetesen a felhasználás függvénye. A fejlesztők, ezek lehetnek cégek is, vagy bárki más, aki fejleszt ilyet, és hozzáférhet az adatokhoz. Ami pedig a megközelítést illeti e, vita folyt erről, egy, bevontuk az érintetteket, a szakértői csoportokat egy konzultáció formájában, és e, a tervezés nagyon e, észszerűnek bizonyult, van egy konszenzus abban, hogy mit lehet elérni, úgy, és a kérdés az volt, hogy mikorra tudunk egy helyzetet kialakítani, Igyekszünk a lehető legtöbbet dolgozni, és hát a konszenzus kialakítása az elsőrangú cél, ami a földrajzot illeti. Fontos itt elmondani, hogy a multimodális utazás tervezés egy kicsit túlmegy a központi hálózaton. Itt vannak a városi csomópontok, területek, és azt gondolom, hogy egy átfogó hálózatot lehet kialakítani, egy központi hálózatot, és ezt tartalmazná utána a városi csomópontokat, a nagyvárosokat. Egy kérdés a CO2 kibocsátással. Ez nem arra szolgál, hogy a kibocsátás egy ekvivalensét biztosítsa, de nem abban a formában, hogy mondod, de mondta, de ezt szeretnénk bevezetni. Azt hiszem a hiányzó pontokra most válaszoltam. Köszönöm szépen az előadást. Köszönöm, hogy eljött. Szívesen látjuk Önöket bármikor, ha nincs további kérdés. De Kramer úr, még egy kérdésem van a negyedik vasúti csomagban megvitattuk, hogy a vasúti társaságok nem képesek arra, hogy három éven belül ezt garantálják, hogy az összes információt egész Európában rendelkezésre bocsássák, akkor az Európai Bizottság ezt meg fogja csinálni. És ez egy jó szabályozás volt, hogyan reagálnak, ezek most igyekeznek, vagy azt mondják, hogy három évig nem csinálunk semmit, és utána megnézzük, hogyan verjük át a bizottságot, eh, vagy igyekeznek azért valamilyen megoldást találni. Igen. Természetesen nem dolgozunk ezen, elkötelezettek is vagyunk. Eh, ez a csomag 2019-ig ezt meg akarjuk oldani az összes érintettel, és nyilván figyelembe kísérjük, hogy mi történik. Ez egy delegált jogszabály, és egy kiegészítő eszköz a, a csomag megvalósításához. És de ezt nem szabad összekeverni, ezt a két, két dolgot. Persze a három éves időszakot nagyon komolyan veszük a bizottság részéről, és figyelmel kísérjük. Köszönöm szépen. A bizottságnak van-e még kérdés? Egy kis kérdés, igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, nem kérdés, csak reakció arra, amit Kramer kolléga mondott. Teljesen egyetértek, amit hát szeretném megradni az alkalmat, hogyha az igazgató is jelen van. És hát egy progresszív gondolkodású, ez az integrált jegy, a Készítés és a ticketing kérdése az én saját kezdeményezésű jelentésünk alapján azt látjuk, hogy itt nincs fejlődés, itt jobban kéne igyekezni. Nem gondolom, hogy bárki azt várja, hogy integrált jegy a ticketing két-három éven belül meg lesz, de azért elvárjuk, legalábbis így látjuk, hogy egy folyamat beindul és szépen haladunk és hol vannak a szűk keresztmetszetek, erre lennék kíváncsi a az integrált ticketing ügyében, és itt a parlamentnek és a bizottságnak össze kéne fognia, és legalább egy első fontos lépést meg kéne tenni ebbe az irányba, úgy gondolom. Már túl hosszú ideje beszélünk erről, és álmodozunk, ez nem kérdés akart lenni, csak azt akartam mondani, hogy az integrity ticketing témáját teljesen elengedjük, azt nem akarnám. kívánna válaszolni. Köszönöm szépen, nagyon röviden válaszolok. Osztom ezt a véleményt, amit hallottunk, ezt az ambíciót. A képviselők esetében Telicka úr, valóban erre szükség van, és ezt a mobilitási csomag is tartalmazta már. Ezen dolgoznunk kell például a vasúti utasok jogai keretében is, a multimodális utasok eh, is ide tartozik, a mobilitási kérdés és a digitális keret is kialakítandó. Lesz egy konferenciánk ebben az ügyben, eh, és eh, ez tudom, hogy az önök szakbizottságát is érdekli. Tallinnban lesz ez november 8 és 10-e között az Európai Bizottság világosá tette idejében, hogy a jövőre a multimodális közlekedéssel fog aktívabban foglalkozni, és egyértelműen vannak itt ambícióink, ez nem egyszerű. Ez inkább a szolgáltatási oldalra tartozik, de úgy gondolom a különböző fellépéseinkkel bizonyítottuk a bizottságnál, hogy egyértelmű céljaink vannak, és ezekre rá is mutattunk. Nincs lehetőség több kérdésre. Kedves kollégák, lezárom az ülést, és találkozunk legközelebb. Július 10-en találkozunk Van de Kampúr, ne szamarkodjon, háromkor találkozunk. Bien. Je pense que ces documents ne sont pas traduits en français.